After Gesine is here, we can start, I think. Most, hogy Gesine itt van, kezdhetünk. It was what? Tudom, hogy zenékelőadók eh, megbeszélése folytos, fontosabb volt, hiszen a eh, biciklikről szóló egyezményt elfogadták. Köszönöm szépen! Ez ma már a második születésnapi ajándék tőled. Nagyszerű, akkor kezdjük is el, és elsőként a koordináció torok üléséről szeretnénk eh, beszámolni. Egyébként már beszámoltunk ezekről. Ha 18-ra 30-ig nem érkeznek kifogások, akkor elfogadottnak tekinthetőek a bizottság részéről. És akkor most térjünk rá a bio eh, üzemanyagok környezete gyakorolt hatásával foglalkozó tanulmány ismertetéséről, és átadnám eh, Giovanni úrnak és Liza Marelli asszonynak, akik a Joint Research Center részéről eh, érkeztek hozzánk, és ők fogják bemutatni nekünk ezt a tanulmányt. Ezt a tanulmányt egyébként már a eh, három éve adta ki megbízásba a Trump bizottság, és ahogy lehet látni, egy eléggé terjedelmes tanulmányról van szó, ezért át is adom a szót a prezentációra a referenseknek. Parancsoljanak! Thank you. So, thank you very much. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek! Még mielőtt elkezdenénk a tudományos részletek elemzését, szeretnék egy pár bevezető szót mondani a tanulmányról. A tanulmány, ahogyan látható a címéből is, azzal foglalkozik, hogy a bioüzemanyagok milyen hatást gyakorolnak a közlekedési módokra, valamint a mezőgazdaságra milyen hatással vannak. Fontos volt a különböző elemzéseket összevetni, hogy megnézzük, hogy a mi DG-nkben, illetve a más forrásokból elérhető tanulmányok alapján milyen hatásuk is van a bioüzemanyagoknak a különböző gazdasági szektorokra. Ez volt tehát a tanulmánynak a fő célja. Hadd mutatkozzam be Marelli asszony, Luisa Marelli asszony a fő, képvis, fő megírójának a tanulmánynak, én pedig Giovanni De Santi vagyok. Ez az egyetlen olyan ö, DG, mi dg amely közvetlenül tud tanulmányokat készíteni. Valóban ö, valóban nagyon fontos tanulmányokat készítünk. Tehát a különböző Európai Uniós politikai döntéshozóknak készítjük a tanulmányokat. Éppen ezért a legfőbb kérdésekkel foglalkozunk, amelyek az Európai Parlament vagy a különböző DG-knek, illetve a tanácsnak a napirendjén vannak. A mi intézetünk, tehát főleg energiával és közlekedéssel foglalkozik. Látható ezen a dián, hogy a mi intézetünk igen széles portfólióval rendelkezik. Foglalkozunk a bioüzemanyagokkal például. A bioüzemanyagokról már számos tanulmányt írtunk. Például a Well to Wheel tanulmányt, hogy megérthessük, hogy az üvegházhatású gázok hogyan is hatnak ki a különböző különböző közlekedési módokra. A módszertanunkban az üvegházhatású gázokra, úgy, üvegházhatású gázokat úgy vizsgáltuk, hogy egészen a kitermeléstől a tankolásig, vagyis a teljes életciklusra vonatkozó tanulmányt készítettünk. Méghozzá együtt az autóipar képviselőivel, illetve az olajcégekkel, valamint tapasztalatot gyűjtöttünk az üvegházhatású gáz csökkentésben, ami a bioüzemanyagokat illeti. Itt több irány elvnek a kidolgozásában részt vettünk, illetve, illetve a biomassa mm, felhasználása az elektrom, elektromos áram termelése is, tehát ilyen munkákat, ilyen elemzéseket végeztünk a bioüzemanyag, illetve a biomassa területén. Hozzájárultunk ahhoz, hogy független, független adatokat nyújtsunk a földhasználat közvetett változásával kapcsolatban, hogy megnézhetjük, hogy melyek az igazi faktorok, amelyek a közvetett földhasználat változásban megjelennek, illetve a a szén kibocsátással is foglalkoztunk. Láthatják tehát, hogy ezek a témák igazán széles körű tapasztalatokat, illetve ismereteket igényelnek, hiszen így lehet csak ezeket a kényes termékek, kényes témákat érinteni a bioüzemanyagok jövőjével kapcsolatban. A bevezető zárásaképpen elmondanám, hogy először is az Európai Parlamenttel 2012. decemberében írtuk alá ezt a szerződést, és a dokumentumot magát 2013. decemberében fejeztük be, vagyis egy évvel később, és bemutattuk az eredményeket 2014. áprilisában, vagyis ezt a prezentációt már ebben a teremben egy évvel ezelőtt bemutattuk, a végső verzió, amelybe már belevettük az Európai Parlament, illetve a különböző főigazgatások vélem, főigazgatóságok véleményét, 2014. júliusában készült el, úgyhogy azóta elérhető, és azóta teljesen végleges már ez a tanulmány. Most akkor térjünk át a tudományosabb részére az előadásnak. Szeretném önöket emlékeztetni még egyszer, hogy mi is volt a tanulmánynak az igazi célja. Szerettük volna a bioüzemanyagoknak a hatását felmérni. Mit is jelent ez? Azt, hogy megnézzük, hogy az ellátás biztonságnak milyen hat, ellátás biztonságra milyen hatása van a bioüzemanyagoknak, vagyis hogyan lehet az energiabiztonságot növelni, megnézni, hogy foglalkoztatás ra milyen hatással van a bioüzemanyag, vagyis van-e jó vagy rossz hatása a gazdaságra, ez igen fontos jelenleg. Szerettük volna megnézni, hogy a valós hatás milyen is a mezőgazdaságra, illetve a termény árakra, valamint a földhasználat vajon jó, vagy jól, vagy nem jól hat-e a a bioüzemanyagok használata a földhasználatra, illetve a földhasználat változására. Tehát itt is a, megint a közvetett földhasználat változásra tértünk ki. Szerettük volna megnézni, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátásokat vajon csökkenteni lehet-e a bioüzemanyagok használatával. Igen vagy nem? Végezetül pedig, ami a technológiát illeti, szerettük volna megnézni, hogy milyen bioüzemanyagok léteznek, és a technológia hogyan is változhat a jövőben. Az első generációról a második generációra hogyan lehet átállni legyen szó itt tudományos, illetve gazdasági, valamint költségi vetületekről. A politikának tehát mindezt meg kell néznie, igazi befektetési tervet kell készítenie, hogyha, jö, hogyha a második generációs, illetve a harmadik generációs bioüzemanyagokat szeretné a jövőben használni. Úgyhogy ez egy, ezt mind végeztük, vizsgáltuk a jelentésben, úgyhogy Merelli asszony megkérném, hogy folytassa nagyon köszönöm, én is köszöntök mindenkit. Megpróbálok majd röviden kitérni minden fontos témára, amelyet vizsgáltunk ebben a tanulmányban, és a végén egy pár, egy kis időt is hagynék a vitára. Először is Deszenti úr ugye az előbb a, először a az ellátásbiztonságról beszélt. Ez 2009 óta igen fontos téma. Hogyan lehet a közlekedésben használt üzemanyagokat diverzifikálni? A különböző becslések szerint, amelyeket a USDA-től, illetve egy másik szervezettől, egy európai üzemanyagellátó testülettől vettünk, a 2011-ben az Európai Uniós közúti közlekedésben használt üzemanyagokat egész 5,1%-át bioüzemanyaggal helyettesítették, 2013-ban pedig az Eurostat adat, adatai alapján 5,4% volt ez az adat. Ami pedig a litereket illeti, 2020-ra úgy tűnik, hogy 10 milliárd liternyi gázolajat és 20 milliárd liternyi dízelt lehet majd megspórolni a bioüzemanyagokkal. De ez lehet, hogy ezek az adatok lehet, hogy a közvetett földhasználat változás miatt majd eltérőek lesznek. A második téma az a foglalkoztatásra gyakorolt hatás. A bioüzemanyagoknak pozitív vagy negatív hatásuk is lehet a gazdaságra általánosságban a helyi gazdaságra gyakorolt hatás pozitív, legfőképpen a vidéki területeken. Egyensúlyt kell találnunk a negatív, illetve a pozitív hatás miatt. A negatív hatások között a növelkedő adózást em, említhetjük, a bioüzemanyagoknak a növekvő árát összességében azt láthatjuk, hogy 2011-ben 120 ezer új munkahelyet teremtett munkahely teremtődött a bioüzemanyagoknak köszönhetően, de ebben nem mm, vettük bele azt, hogy milyen, milyen plusz költségek merülnek fel a bioüzemanyag használat során. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy ezeket a hasznokat más szektorok által generált veszteségek kell együtt kell vizsgálnunk. Ami a költséget illeti, úgy találtuk, hogy 2011-ben 7-8,4 milliárd euró ment el a bioüzemanyagok támogatására. Ez 14-17 eurót jelent fejenként. Mi is ez a költség? Ez azért merül fel, mert a bioüzemanyagoknak az előállítása többe kerül, mint a hagyományos gáz vagy dízel előállítása de mégiscsak ugyanazon az árán, ugyanazon az áron adják el őket, úgyhogy így plusz költségek merülnek fel ezek a bioüzemanyagok, ezen bioüzemanyagok használata esetén az emberek számára. Például a repce előállítása körülbelül 70%-kal került többe, mint a hagyományos üzemanyag előállítása. Ami a mezőgazdaságra gyakorolt hatást illeti, a biodízelnek hatalmas hatása volt a növényi alapú olajkeresletre Európában. Ez a növekvő ezt a növekvő keresletet az importtal lehetett kiegészíteni, főleg olajjal vagyis ezek Indonéziából, illetve Malajziából. Mindennek pedig a CO2 széndiokszid kibocsátásra nagy hatása volt, ugyan, ugyanis ezekben a területekben több széndiokszidot bocsátottak ki. Ez körülbelül a biodízel üzemanyag kibocsátásból származó széndiokszid kibocsátás 50%-át adja, és akkor még csak Indonéziáról beszélünk. Úgy látjuk, hogy a pálmaolajat használják a biodízel előállításakor, de a pálmaolajat főleg mégiscsak az élelmiszeriparban használták. Az, a pálmaolajat a biodízel előállításban inkább repceolajjal helyettesítették. A most látható ábra azt mutatja, hogy hogyan is változtak az árak. A fekete, feketében, a fekete szín a nyers olajat nyers olaj árát jelenti, a többi szín pedig a növény alapú olaj árának változását jelenti. 2005-ig egyáltalán nem volt, nem emelkedett ez az ár. 2005 után amikor megjelentek a bioüzemanyagok a piacon, akkor gyakorlatilag ezen négy alapanyagnak az ára elkezdett növekedni, vagyis amikor a bioüzemanyag megjelent a piacon, akkor annak igen jelentős hatása volt. Ami az etanolt illeti, itt már egy nehezebb ne, itt már nehezebb dolgunk van, ugyanis a gabona illetve a cukorpiac sokkal nagyobb, mint a növényi olaj piaca. Az EU-s etanol termelés viszont sokkal kisebb, mint az EU biodízel előállítása, vagyis nehezebb az etanolnak a hatását megvizsgálni. Ugyanakkor ugyanez az a biodízel, illetve a biodízel árának a változása az itt is hasonló, ugyanis a, az olajár változása az olajár 2005-ben kezdett el felfelé mm, mozdulni. Ami a földhasználatot illeti, a becslések szerint 5700 hektárnyi területet használtak fel az EU-s bioüzemanyag előállítására. 2010-ben a bioüzemanyagok használata a közlekedésben csupán 4,27%-ot tett ki. 57% az EU-ból érkezett, 43% pedig az EU-n kívülről. Ez körülbelül az EU-s termőföldeknek az 5%-át jelenti. Ez a termény iránti kereslet növekedése ahhoz vezethet, hogy a most még élelmiszerek előállítására használt terményeket később már bioüzemanyag előállítására használunk. Ezt nevezzük közvetett földhasználat változásnak ezt a földhasználat változást nem vették bele az eddigi szabályozásokba azt láthatjuk, hogy a földhasználat közvetett változásának a hatása még bizonytalan, viszont a tudományos adatok szerint mindennek igenis nagy hatása lehet az üvegházhatású gáz kibocsátásokra. Ehhez gazdasági modellre van szükségünk, hogy megnézzük, hogy a földhasznált változásból milyen üvegházhatású gáz kibocsátás fog megjelenni. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy referencia modellnek a Nemzetközi Élelmiszer Kutatóintézetet vesszük. Nekik van egy Mirázs nevezetű modelljük, amely bemutatja, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás hogyan változik a földhasználat közvetett változása miatt, legyen szó gabonáról, vagy cukorról, vagy olajos magvak termelésére használt termőföldről. Itt ezeknek a növekedéseknek láthatjuk, hogy pálma, olaj, illetve tőzegből származnak tehát ezek a, a mm, zsüvegkasztású gáz kibocsátások. Vannak más tanulmányok is alternatív gazdasági modellekről. Nemrégiben kettő tanulmányot, tanulmányt bocsát, bocsátottunk ki. Itt a tanulmányban is vonat, hivatkozunk erre a kettő Hivatkozunk erre a két tanulmányra. A tendek, tendenciákat ezek a tanulmányok megerősítik, ami az üvegházhatású gáz kibocsátás összességben való csökkentését illeti. Úgy látjuk, hogy a, a hátországban történő kibocsátásokat nem vesszük bele a földhasználat változás miatti üvegházhatású gáz kibocsátás növekedésébe Természetesen lehetne tovább növelni az üvegházhatású gáz spórolást, csökkentést. Ezen a dián azt láthatjuk, hogy a különböző bioüzemanyagoknak köszönhetően hogyan lehet csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátásokat. Látható tehát, hogy a biodízel esetében nincs csökkentés, sőt, növelés van. Lehet még tovább csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást, például, hogyha a bioüzemanyagokat arra használjuk fel, hogy hűtsünk, fűtsünk a folyamat során. Illetve el lehet például kerülni, hogy a pálma olajokat tűzegre ültessük, illetve így csökkenthetjük a földhasználat közvetett változását, sőt, még akár el is kerülhetjük hogyha már növeljük a hozamot, illetve felhasználjuk az élelmiszer maradékokat, akkor lehet az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkenteni. Ami a széndiokszid kibocsátás csökkentését illeti, itt azt próbáltuk meg felmérni, hogy a bioüzem anyagok hogyan is járulnak hozzá a széndiokszid kibocsátás változásához. Látható, hogy sokba kerül Mm, sokba kerül, hogyha a széndiokszid kibocsátást a bioüzemanyag termeléssel próbáljuk csökkenteni. Itt a sötétkék nyilak azok gyakorlatilag a végtelenbe tartanak, hiszen ezek az árak akár a végtelenségig növekedhetnek. Most pedig a prezentációmnak a végére érek lassan. A politikai vita miatt a figyelem már egyre jobban a második, illetve a harmadik generációs bűzemanyagokra terelődik át. Ezek ugyanis potenciálisan nagyobb környezeti barát vetületekkel rendelkeznek. A második generációs bioüzemanyagok magasabb szindioxid, magasabb üvegházhatású gázkibocsátás csökkentést eredményezhetnek. Ez pedig azt jelenti, hogy a termelés során előállít, előállított a termelés során felszabaduló kibocsátást lehet csökkenteni. Itt elektromos áram, illetve, illetve a különböző más használatokat láthatjuk. A foszilis energiahordozóknál sokkal kevésbé magas a kibocsátás. Óvatosnak kell lennünk, amikor a második generációs bővizemanyagoknak a hatását vizsgáljuk. Ugye a földhasználat közvetett változása esetében csak úgy, mint itt is, az esetleges közvetett hatásokat is vizsgálnunk kell, legyen szó környezeti hatásról, vagy szociális hatásról, hiszen a kereslet, a keresletet lehet még tovább növelni. Vagyis a különböző szektorok közötti versenyt is figyelembe kell vennünk. Bizonyos esetekben például trágyázásra használnak olyan termékeket, terményeket, amelyeket másra is lehetne. A vízhasználat, a helyi légszennyezés, ezeket is figyelembe kell venni, illetve azt is, hogy milyen idő szak alatt csökkentjük, csökkentjük a kibocsátást. Például a szén semlegesség az bizonyos alapanyagok esetén egyáltalán nem egyértelmű. Fontos, hogy a talajra gyakorolt hatást is vizsgáljuk, az irányelv ezt még nem vizsgálja. Technológiai választások is rendkívül fontosak, például a biometán esetében nagyon magas üvegháztású gázkibocsátás csökkentést lehet eszközölni, de nagyon nagy lehet a kibocsátás, hogyha a terményt csak úgy szabadban hagyjuk. Lehet tehát, lehet tehát technológiai technológiai javulást előidézni. A második generációs bőüzemanyag termelésnek a hatása, haladása sokkal alacsonyabb volt, mint gondoltuk. Még mindig nagyok a költségek. Úgy tűnik, hogy a második generációs bioüzemanyagok előállítása 2030-ig még ugyanannyi lesz, mint az első generációs bioüzemanyag kibocsátása. Az algáknak a felhasználása még mindig csak kutatásfejlesztési fázisban van úgyhogy az algát még nem igazán lehet a piacon megtalálni. Egyértelmű és stabil stabil hát országra van szükségünk, hogy a befektetéseket támogathassuk. Tehát az én ö, prezentációmnak a végére ö, értem. Látható, hogy a bioüzemanyagok csak az egyik alternatívát jelentik a közlekedésben jelenlévő széndiokszid kibocsátás ö, csökkentésnek. A biomasztát lehet ugye egyébként elektromos áram előállítása, valamint fűtésre is ö, használni. A bioüzemanyagoknak persze vannak jó hatásaik, de az összes hatásra ki kell térnünk, illetve a piaci hatásokra még mielőtt meg még mielőtt döntést hoznánk arról, hogy mit is támogassunk. A második generációs bioüzemanyagoknak a gazdasági élhetősége az akkor jó, hogyha hogyha alacsonyak az előállítási ára, árak, illetve hogyha vegyi anyagokat is használunk az előállítás során a bioüzemanyag előállítását más termények előállításába is be kell vonni, például bioműanyag, vagy más termékek előállításába is, ugyanis így optimizálni lehet az energiahatékonyságot és csökkenteni az árakat. Tehát szükség van a stabil, szilárd politikai kezdet, keretrendszerre, hiszen így lehet a befektetéseket ösztönözni. Az európai strukturális és befektetési alapok is támogatják ezeket a kezdeményezéseket. Azt is szerettem volna kiemelni, hogy a mm, közös kutatási központ készítette tehát ezt a tanulmányt, és minden második évben az irányának megfelelően tájékoztatjuk az Európai Parlamentet erről. Pár nappal ezelőtt jelent meg a legutóbbi tanulmány, és ez most már el is érhető. Ahogyan mondtam, nagyon sok figyelmet szentelünk a második generációs bioüzemanyagokra. Ez az a fókusz, amelyre mi is a hangsúlyt helyezzük a közös kutatási központban. És más alternatív üzemanyagokat is vizsgálunk. Próbálunk átlátható képet nyújtani ezekről az új üzemanyagokról, amelyek lassan megjelennek a piacon. És itt a végre értem a előadásomnak. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük az előadást. Vannak-e kérdések? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Két kérdésem van először is. Megköszönném az előadást. E, sokan nagy érdeklődéssel fogják elolvasni. E, a svédországi kutatók mindenképpen, ha megkapják, e, hogy milyen eredményekre jutottak, és kritikus szemmel fogják ezt olvasni valóban. Én Észak-Svédországban lakom. Úgy döntöttünk, azt a célt tűztük ki, hogy a közlekedést foszilis, foszilis mentes alapokra helyezzük. Az önkormányzatok, a régiók ugyanezt a célt tűzték ki, és megnézzük aztán, hogy hogyan lehet ezt elérni. Most két dolog van folyamatban. Az egyik az, hogy az önkormányzatok belátták, hogy magunk is tudunk biogázt előállítani, hiszen minden átmegy, átmegy a e, csatornarendszeren, fent tudjuk használni az ételmaradékokat, a mi a e, én önkormányzatomban sok mindent komposztálunk, így aztán az ételmaradékokból is lehet energiát előállítani. Ezen a téren nagyon sok minden történik helyi szinten, amely munkahelyeket is teremt, ötleteket teremt, így, így tudnánk hozzájárulni ahhoz, hogy a flottánk bioüzemanyaggal fusson. Gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezt az áramelőállításban és fűtésben is megtenni. Ezek a helyi tevékenységek nagyon sok helyen beindultak már. A másik kérdésem az erdőkről szól amely Svédországban, Finnországban eh, a, a jövő olajmezője lehet Európa számára. Az erdő, amelyet eh, te, telepítenek és felhasználnak minden hetedik évben, eh, feldolgozzuk és újraültetjük ezeket. Egészen mostanáig nagyon sokat felhasználtak belőle a butorgyártáshoz, papírgyártáshoz. Most az történik, hogy a papíripar lát, azt látja, hogy egyre kevesebb papírra van szükség, így új lehetőségeket kerest az erdészeti termékeknek. Összeálltak az olajvállalatokkal. Az olajvállalatok, a finomítók azt mondják, hogy a, a dízel 30%-a származik egyelőre az e-, erdőkből, de ezt fel tudjuk futtatni 50%-ig is és én azt gondolom, hogy meg kell nézni az, erd, az erdőket a jövő energiaforrásaként, kell tekinteni egész Európa számára. És ez foglalkozik az EU er-, erdészeti stratégiájával is. Meg kell nézni, hogy önöknek mi a véleménye erről, er-, erről semmit nem, nem olvastam. Köszönöm szépen. Danke sehr. Jetzt Köszönöm szépen, Hina a következik, tessék. Sérőszeg után Finnország, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadóknak is az előadást. Egy megjegyzésem és két kérdésem van. Csatlakoznék Jens Ninson megjegyzéséhez. Én Finnországból jöttem, és mi valóban nagyon sok bioüzemanyagot használunk fel, ezt 7-8 eh, eh, százalékban keverjük a benzinnel, eh, és 20 százalékot szeretnénk elérni, tehát a teljes üzemanyag felhasználásban 20 százalék a bioműzemanyag. Felhasználjuk a hulladékokat is, és igyekszünk energiahatékonyan eljárni. Azt szeretném hallani, hogy vajon a kutatásban foglalkoznak-e olyan üzemanyaggal, ahol a termelés gazdaságos és környezetbarát is. E, nagyon sok bioüzemanyag forrás e, jót tesz a környezetnek, és gazdaságilag is járható. Beszélten, beszéltek önök két-három rész bioüzemanyagról is, e, amelynek a fejlődése nagyon sok időt vett igénybe, mi a véleményük arról, hogy ez a bizonytalanság, amelyet a jogszabályalkotásban tapasztalunk, azt nagyon régen tárgyalunk erről a kérdésről, és 2030-ra nem, nem tűztünk ki semmiféle célkitűzést a megújuló energiaforrások felhasználása a közlekedésben. Mit kéne tenni ez, ez ügyben, és mi a válasz erre a tudósoknak? Danke sehr. Köszönöm szépen, Gezina Meissner következik. Köszönöm szépen, én is köszönöm itt a liberális frakció részéről is, Na, nagyon izgalmas volt ez a prezentáció, és természetesen nem arról van szó, hogy itt csak a biológiai üzemanyagokról van szó, de hát nálunk Hanoverben napkollektorokat működtetünk, és tudjuk, hogy gyakorlatilag ott azokkal is elő lehet állítani üvegházhatást kimélő üzemanyagokat, tehát ezt ugyan nem lehet persze mindenütt, és ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit teszünk. Hát a biomasszáról beszámoltak, és nagyon jónak tartom azt, hogy a különböző változatokat is megvizsgálták, és azt is, hogy mennyibe kerül az például, hogyha biomasszát alkalmazunk erre a célra, és én egyébként a szocialista kollégámmal teljesen egyetértek abban, hogy az erdőben egyébként nagyon sok hulladék keletkezik, anélkül, hogy fát kellene erre a célra kivágni, és ezt is lehetne arra alkalmazni, hogy bioenergiát állítsunk elő. Tehát azt gondolom, hogy jóval több lehetőségünk lenne még, és európai országokban, de nyilván Skandináviában, Németországban is nagyon sok erdős terület van, tehát ezt nagyszerűnek tartanám. Az elok a közvetett földhasználat kérdését is nagyon hasznosnak tartom. Egyébként már ezt elkezdték, tehát hogy már közvetlenül a mezőn olyan terményeket termesztenek, amiket utána közvetlenül biogáz előállításra alkalmaznak az élelmiszerláncból. Tehát gyakorlatilag észrevették, hogy nagyon sok gabonát és egyéb más mezőgazdasági terméket is lehetne erre használni, és akkor duplán lehetne hasznosítani ezeket a termékeket. Én azt gondolom, hogy még majd meg kell vizsgálni, hogy milyen e, észszerűségek mutatkoznak majd ezen a területen. És e, a kérdésem az a harmadik generációra vonatkozik, mert ezt tartom nagyon izgalmasnak. Hát az algák. Igen, az algák e, termelése valószínűleg onshore módon kell, hogy történjen. Az Airbusnak voltam egy tavaszi prezentációján, és ott bemutatták, hogy a jövő generációs repülőgépeket algákkal fogják működtetni, tehát nemrég a boeing is volt egy hasonló rendezvény, és a Boeing is egyébként kutat az algák területén, mint alternatív üzemanyag források területén a repülé, repülődési közlekedés területén. Ez nagyon izgalmas lehetne. Ugyan még ez kutatási stádiumban van, de nem tudom, hogy hogyan gondolja ön, hogy mikor jut el az egész dolog olyan szintre, hogy gazdaságosan lehessen alkalmazni. Hát én ezt onshore módon gondoltam annak érdekében, hogy legalább a közlekedés egy részét tudjuk ebből a hasznos forrásból fedezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és Claudia Schmidt következik. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, hogy bemutatták a tanulmányukat, és én az egészet azért főként, hogy átnéztem a tanulmányukat, azért nem látom olyan pozitívan, mint az előttem szólók. Tehát 2010 és 2020 között 6%-os megtakarítás lehet elérni a szállítási szektorban, és hát tudom azt, hogy 85 százalék az pedig nagyon nagy mértékben a bioüzemanyagok alkalmazásából kellene, hogy eredjen az üvegházhatású gázok megtakarításában. Hát az lenne a kérdésem, hogy a bioüzemanyagok a tanulmány szerint azért nem egészen tudják azt nyújtani, amit elvártunk tőlük, és hogy a bioüzemanyagok alkalmazása révén gyakorlatilag az üvegházhatású kibocsátás még növekedett is, is, ahogy beszámoltak erről, és hogy ez egyre növekvő igény miatt, kereslet miatt pedig növekszik a gazdasági területek, mezőgazdasági területek iránti kereslet is, ami pedig hát az árakra, illetve az élelmiszer ellátásra van negatív kihatással, ahogy ez itt is elhangzott. Hát a kérdésem az az, hogy észszerűnek tartják-e azt valóban, hogy azokat a szűk forrásokat, amelyek különböző ered, erőművekbe és kutatásokba fektetünk, ezt nem lenne inkább észszerűbb elbúcsúzni ezektől a bioüzemanyagoktól, és ezeket a pénzeket inkább az elektromobilitás és a megújuló energiaforrások területére befektetni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök, én vagyok az utolsó a listán, és tehát akkor a második generációs üzemanyagokkal kapcsolatban, hogyha valaki ezeket felhasználja, hát az ellen senkinek nem lehet kifogása, hiszen ezek a hulladékok felhasználása. De a kérdés, hogy a második generációt ki garantálja az első nélkül, és ha tudjuk azt, hogy a CO2 kibocsátás 20% az az esőerdők kivágása révén jön létre, hát én nem senki sem akadályozhatja meg, hiába kritizáljuk ezt, hogy ez megtörténjen. Tehát ezért is, hogyha a gazdák biodízellel jobb üzletet tudnak kötni, akkor biztos, hogy e felé fognak fordulni, és nem pedig más valamit fognak termelni, és éppen ezért erre még nincsen senkinek jó megoldása. 6-8 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a mai gazdák lesznek a holnap olajsejkjeid, de, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos prioritásokat kell itt figyelembe venni, és hogyha ez történik, ahogy megfigyelhetjük, hogy az élelmiszerek ára olyan drágává válik, hogy az emberek éhe halnak, illetve éheznek, hát akkor ez nem lehet egy jó út. Hát kérdezem meg, hogy a nap és a szélenergia, tehát Finnország és Svédország esetében, ahol nagyon nagy tengerpartok vannak, és ezért szeles területek, tehát hogyha a szelet, szélenergiát lehetne kihasználni, akkor hadd kérdezem meg, hogy ez költség hatékony megoldás lenne, illetve hát költséghatékonyabb, mint a bioüzemanyagok? És hogyha például a városokba bevezetnénk, hogy csak 30 30 km per órával lehetne mindenütt a városokban haladni, akkor 12%-át lehetne megtakarítani az üzemanyag felhasználásnak, és tehát le, nagyon gyorsan sikerülne egy elérni a célunkat, és ugye tudjuk, hogy sok kutatás van, vannak algakutatások, és így tovább a bioüzemanyagok területén, azonban már most van lehetőségünk arra, hogy a CO2 kibocsátás már most drasztikusan csökessük, hogyha erre hajlandóak vagyunk, és ezért kérdezném, hogy a bioüzemanyagok és a megújuló energiaforrások viszonya az hogyan viszonyul egymáshoz? Önné a szó ismét, köszönöm. Nos, próbálok mindenkinek válaszolni. Megemlíteni mindent, amit említettek, bár nagyon sok minden összefügg. A legfontosabb dolgokra kérdeztek rá arra, hogy merre kell fejlődni a helyi technológiai átvételről. Sokat beszéltünk a bioüzemanyagokról, arról, hogy miként lehet a közlekedésben felhasználni a megújuló energiaforrásokat és a bioüzemanyagot. Tudják, hogy a helyi közlekedési rendszerek a, az Energiaunió első számú prioritása. Elkötelezettek vagyunk azért, hogy különféle megoldásokat találjunk ezeknek a rendszereknek, hogy azok hatékonyabbak lehessenek. A bioüzemanyag csak az egy, egy része a megoldásnak. Ahogy említettük, meg kell állapítani, hogy a második generációt hogyan lehet hatékonyabban bevezetni a piacra de hogy egyetemen elmondtuk, hogy az üzemanyagok bevezetése különféle problémákat eredményez. A környezet nagyon fontos, fenntarthatóság, meg kell nézni, hogy ez a biomassa honnan ered, és a maradék anyagok vagy bármi, amit erre fel akarunk használni. Környezetvédelmi fenntarthatóság tehát az egyik szempont, a második pedig a költség meg kell állapítani, meg kell állapítani és kifejleszteni sokkal jobb technológiákat azért, hogy azok versenyképesek legyenek, és ennek érdekében be kell ruházni a technológiai fejlesztésben és az ipari, iparba is. Egyelőre nagyon kevés terv van e- Európában, amely meg tudja mutatni a a második generációs üzemanyagok járhatóságát, ezért ebbe többet kell beruházni, és ehhez sokkal több előretekintő politikai keretre van szükség, hiszen a beruházónak tudnia kell, hogy lesz-e egyértelmű, hosszú távú elkötelezettség az egyes tagállamokban a második generációs bioüzemanyag felhasználására. Szükség van a technológiára, meg kell nézni, hogy környezetbarát-e, gazdaságos-e, van-e politikai támogatás -e. A harmadik generáció esetében, amely sokkal távolabb van még a valóságtól, nagyon sok fejlesztésre van szükség minden fronton nem tudunk semmiféle második, harmadik generációs üzemanyagot garantálni mondjuk tíz éven belül. A bioüzemanyag tehát ennek az első generációja hozzájár majd a helyi technológiához, a következő tíz évben ez lesz a felállás. De ez nem lesz az egyetlen energiaforrás. Ahogy valaki nagyon helyesen említette, lesznek más források is, és megpróbáljuk felgyorsítani az elektromobilitást. Az elektromobilitás azonban olyan evolúció, hogyha az e- elektromos autókat akarjuk kifejleszteni, ahhoz teljes infrastruktúra kell, intelligens rendszerek, amelyek az adott pontra elektromosságot tudnak telepíteni. a lehető megfelelő, a meg, megfelelőbb időpontban, a megfelelő áron. Ez nem úgy működik, mint a e, benzinkutak. E, intelligens rendszerre, infrastruktúrára van szükség, e, információra, valamint energiatárolásra. Az új rendszer, amelyet bevezetünk, az elektromos autók e, támogatásához nagyon fontos. Ez a legfontosabb szempontja most Európának E, a kutatócsoportunk ezt a technológiát próbálja most ki, alakítani. Idén októberben egy új, egészen új központot avatunk fel, amelynek a neve e, Interoperabilitás Központ lesz. Ugyanazzal az ugyanaz a e, központ, amelyet két évvel ezelőtt az Egyesült Államokban avattak fel. Ez egy laboratórium lesz, ahol ezeket a komponenseket tanulmányozni lehet. Mit, mit jelent az, hogy az elektromos rendszerbe elektromos autókat vezetünk be, hogyan, inter, hogyan eh, illeszkednek be ezek az új rendszerbe, az új, és az új hálózatok hogyan tudják ellátni ezeket az új felvevőket, hiszen az elektromos eh, autókat már áramforrásként is lehet felhasználni. Hogyan tudjuk majd tárolni az elektromos áramot? Hogyan tudjuk szállítani? Nagyon komplex kérdések ezek de része azoknak a terveknek, amelyel ez a központ foglalkozni fog. A bioenergia csak része a megoldásnak, nem az egész megoldás, az ele, a földgáz, a CNG és más forrásokkal együtt. Nagy az elkötelezettség, de önöknek is igaza van, nagyon sok paramétert kell még végig gondolni, ideértve a fenntarthatóságot. Aki az erdőt említette, vagy a hulladékanyagokat, maradékanyagokat, ezeket is meg kell fog gondolni a második generációban, fenntarthatósági kritérium figyelembe vételével, és, és a erdőgazdaság figyelmevételével. Köszönöm szépen, és akkor még a kiegészítés. Mm, nothing, I just... Köszönöm. Az igazgatom részletesen válaszolt a kérdésekre, ami, amiről nagyon sok kolléga beszélt, az az észak-európai erdő elérhetőség. Ez fontos a bioüzemanyagok, illetve a bioüzemanyagok szempontjából is. Nagyon sok erőfeszítése van szükség ahhoz, hogy mobilizáljuk ezeket a forrásokat. Semkívül óvatosnak kell lennünk, amikor is kiválasztjuk, hogy melyek azok az erőforrások, amelyeket valóban lehet használni. Figyelemmel kell kísérni azt, hogy bizonyos erő forrásokat például a papírszektorban vagy az építőiparban már használnak, vagyis más, más szektorokban már használnak. Azonban a marad, maradékoknak a felhasználásával is foglalkoznunk kell, hiszen, egy, hiszen ezeknek az üvegháztású gázkibocsátás csökkentés, illetve éghajlatváltozás szempontjából közvetlen pozitív hatásuk van. Svédország és Finország sokat tesz ebben a kontextusban. Ezek az egyetlen országok, amelyek a második generációs üzemanyag előállításra ültetnek fákat. A probléma az az, hogy nehéz ezeknek a marad, maradékoknak a felhasználását ö, támogatni. Az alapvető probléma tehát az, hogy ö, versenyképes áron adjuk ezeket a a termékeket. Az alga, vagyis harmadik generáció még kereskedelem előtti fázisban, kutatásfejlesztési fázisban van, úgyhogy a második generációs bioüzemanyagokkal helyettesítjük az első generációs üzemanyagokat. Köszönöm szépen! A harmadik generációs üzemanyag vajon mikor lesz elérhető önök szerint? I, I think you refer to algae biofuels. well, I think that in... Azt gondolom, hogy itt az algára gondol. Szerintem itt nagyon optimisták voltak az előrelátható a az előrejelzések, mint a valóság. Egyelőre még csak laboratóriumi kutatási fejlesztési fázisban vagyunk, jelenleg az alga bio, bioüzemanyag előállítása még sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, mint az első generációs bioüzemanyag előállítása. Ez azért van, mert az olaj az olajat kinyerni az algából, ez, ez hatalmas erőfeszítés. Úgyhogy az üzemanyag előállítás során a üvegházhatású gázkibocsátás még hatalmas más fajta piacokkal kell ezeket ezért ötvözni, tehát más anyagokkal, nem csak üzemanyagokkal, így lehet egy megfelelő előállítást eszközölni. Köszönöm szépen, nagyon köszönjük az előadásokat, köszönöm a válaszokat is, és akkor ezzel ezt a napi rendi pontunkat lezárhatjuk. Nagyon köszönöm még egyszer ezt a tanulmányt, hiszen rendelkezésre áll más nyelveken is, hadd kérdezzem meg nem, nem kerül lefordításra, tehát csak angolul lesz meg, úgyhogy ez mindenki megkapja majd. Köszönjük! Also, eine Überraschung kommt nach der anderen. Na, itt az egyik meglepetés a másik után érkezik, ahogy így látom a fotókat, tehát nagyon köszönöm. Ugye nincs annál e szebb, amikor az ember ilyen jó keményen dolgozik a szülinapján, nagyon köszönöm a, a gratulációt. Honnan tudta? De hát Kála ez az ismert arról az Európai Parlamentben, hogy sokáig tag volt, amikor engem 2004-ben ide beválasztottak, már akkor holland miniszterasszonyként volt itt nálunk, tehát már onnan ismerjük egymást a régi szép időkből, tehát én akkoriban persze még nem tudtam ezekből a dolgokból beszámolni, de most akkor gyakorlatilag tudjuk, hogy koordinátorként ő a Rajna-Duna folyosóért felelős személy, és üdvözöljük, egy kicsit, mintha otthon lenne, úgyhogy szívből üdvözöljük itt, és önni a szó, Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nyilván sokszor hallották már, hogy a munkaterv felállítása a koordinátok részéről számos koordinációt tett szükségesre. És ezeken a formókon április és november között tavaly a részletek a nemzeti közlekedési miniszterek képviselői, régiók, helyi hatóságok, infrastruktúrák, vezetők, közúti, légügyi, vasúti és hajózási képviselők. Ezt már negyedszer hallják, ezért rögtön a leírásra, rögtön a folyosó leírására ugranék el. Nagyon hosszú folyosóról van szó, Eh, amelynek egy része nagyon közel áll az elnök úr szívéhez is, ez pedig a Duna. Eh, két ágra lehet osztani, van egy déli és egy északi ága. Az északi ág, a cseh-szlovák ág az ág eh, az északon, és a déli ág a fekete-tengeri. Északról, nyugatról északra, keletre az út Frankfurton Nürnbergen megy át, a déli út pedig Stuttgarton, Münchenen, Salzburgig. Romániában a folyosó át, átfut Krajován, ami pedig a belügy, folyami út, útvonalokon megy, a Rajnánról indul át a Rajna-Majna csatornán egészen a Dunáig, és el a Fekete-tengerig valamint a Szajna naviga- hajózható szakaszát is érinti, a bukaresti Dunai, valamint a Kostancai csatornát. Ez egy nagyon rövid mondat volt, de ennek a hosszából is az látszik, hogy nagyon sok pontot könt össze. Csak a Duna maga 3000 kilométeren fut. A cseh ágnak két kiindulópontja van, München és Nürnberg, Pilzenen Prágán át Prerovig, a cseh köztársaságban, és ezen túl, Prerovon túl, és elnézést, hogyha nem pontosan e, ejtem a neveket, Prerovon túl és Franicsén túl, Moraván túl um, eljut a folyosó Osztraváig, ahol elsősorban személyszállítás folyik, és a közvetlen vonat Putyovon Zsolnán át Szlovákiában jut el Szlovákiába, jut el Szlovákiába ahol elsősorban szállítás folyik. Közúton a folyosó Strasbourgból indult, Frankfurton, Nürnbergen, Prágán, Brünnen át, Posicsén átjut el Zsolnáig, és aztán az ukrán határig. Megmutatom ezután, hogy hány tagállam vesz részt benne. A folyosó nyolc tagállamot köt össze, és négy nem tagállamot, Szorbiá, Szerbiát, Boszniát, Moldovát és Ukrajnát. És ez csak a folyami hálózatokra vonatkozik. Több mint 3500 kilométernyi vasút, 4470 közút, kilométernyi közútról van szó. 30 eh, vasúti terminál és eh, folyami kikötő, 21 eh, határátlépő pont, ami nagyon fontos, hiszen ez prioritásként is megjelenik, hiszen a határon átlépő infrastruktúra mindig is nehézséget jelentett. 8 vasút, 7 közút és 6 folyami határátlépő pontról van szó, 19 törzs kikötő és ez azt jelenti, hogy bizonyos mennyiségű tonnát kezenek évente folyami és tengeri kikötőként is, és van 11 repülőtér is az úton. milyen kritikus kérdésekkel foglalkozunk. Nagyon összetett a kép, amely eh, kapcsolatokat feltételez olyan országok között, amelyek eh, emberemlékezet óta fejlődnek, eh, azóta fejlesztik saját központosított, központosított közlekedési rendszereiket, és most európai folyosókat hoznak létre a közlekedés lebonyoltására személyforgalomban és áruforgalomban is. Három feltételezés alapján nem szabad elfelejteni, hogy mivel európai hálózatról van szó, az európai adófizető szívesen fizet ezért a fejlesztésért. Hogyha tagállamok csak csak saját maguk érdekében fej, végzik a fejlesztést, akkor nagyon kevés oka van annak, hogy az európai adófizető az adó euróit ilyen projektekbe fektesse. Az európai adófizető tehát egyetemen elmondta, hogy igen, segíteni akarunk, de tegyük ezt európai projekté, és e, e, egyértelműen európai folyosokat alakítsunk ki. Mi fontos tehát ebben a kérdésben? Három feltételezésből indulunk ki. Az első az intermodalitás. Az intermodalitás a fenntartható, e, e, hatékony közlekedési módok között. Nagy minőségű infrastruktúra, a nagy sebességű RTMS számára, ez pedig a az európai vasúti irányítási rendszer rövidítése, minimum tengelyterhelés, a folyami utakon, a közutakon és a vasutakon. Ezek a minőségi sztenderget pedig mindenhol azonosnak kell, hogy legyenek. Interoperabilitás, különösen a vasúti hálózatban, ahol különféle áramosítási rendszerek vannak, és vannak még nem áramosított szakaszok, eh, valamint eltérő irányítási rendszerek. Biztonság érdekében fontos, hogy eh, valós eh, vasúti koridorok jöjjenek létre, ahol mindenhol ehm, az RTMS er telepítették azonos irányítási rendszereket, és az egész áramosítva van. hogy ugyanaz a mozdony egész Európán átutazhasson. Melyek a beruházási igények? Jelentős igények vannak. A folyosok kiterjesztése, valamint a beruházások összefoglalása, amelyek szükségesek a magas színvonal megvalósításához, eh, az besült költségek meghaladják a 64 milliárd eurót. A 64,64-et azért látják, kivetítve, tehát ez egy hatalmas pénzösszeg. Ennek a kétharmada, kétharmadát építésre fordítják, vas, vasúthálózat építésére, modernizálására, villamosítására fordítják, a negyedét eh, fordítják közöttfejlesztésre, 6%-ot a folyami hajózásra. Meg vagyok döbbenve, mondja az elnök. És 4%-ot eh, fordítanak a kikötőkre eh, és a repülőterekre. Mik a prioritások a folyosóban? Hogyha folyosókba akarunk beruházni, akkor meg kell nézni ezek hosszát, a Dunától kezdve vázoltam fel, a Rajnától és a Majnától, akkor prioritizálni kell. Enélkül nem lehet mindent végrehajtani, mindent, ezért prioritizálni kell, meg kell nézni, hogy mibe fektessük be a pénzömét. Ehm, beruházásoknál be kell ezeket állítani, hiszen a határátlépő pontok eh, szűkületek is, hiszen a szomszédos országok különféle technikai rendszereket alkalmaznak. Gyakran történik ez a vasútnál, eh, valamint a folyami hajózásnál is adminisztratív okokból amelyek felszámolása megteremtheti a fenntartható rendszereket. Látjuk, mindannyian emlékszünk Spanyolország esetére, emlékszünk Oroszország esetére is, ami ugyan nem EU tag, de, de ahol más nyomtáv, nyomtávot alkalmaznak. Ugyanez vonatkozik a jelzőrendszerekre. A Duna esetében koordinált navigációra van szükség, és ezért a bizottság elősegítette a folyam karbantartási főterv megalakítását, amelyet minden résztvevő tagállam támogatott, akik vagy tagjai, vagy nem tagjai az EU-nak. Tavaly Bulgária és Románia aláírt egy egyezményt, Eh, amelyben közösen támogatják egymást eh, szükséghelyzetekben eh, a Duna közös szakaszán. Hiszen tudják, Románia és Bulgária között határ, határfolyóként fut a Duna, ezért együtt kell működniük, hogy ez a szakasz valóban hajózható és hatékony legyen és ezért a folyó karbantartása elengedhetetlen. Mindannyian tudjuk, hogy az út hosszú, de ha van egy ilyen projekt, amely a koridorhoz tartozik, annak 2030-ra el kell készülnie. Mást, mást akar jobb? Elnök úr, később elmondom, válaszolja az elnök. Az út tehát hosszú, ez az első tervezete ennek a munkának. Nagyon fontos mérföldkő ez e, az elvégzendő feladatok előtt, és miért létrejön ez a munkaterv, e, előtte fogalmunk, sincs, fogalmunk sem volt arra, arra, hogy mit kell tenni Európában, és milyen munkára lenne szükség, és mennyire nagy különbségek vannak az egyes országokban a célunk az, hogy minden ország úgy legyen rész, része a közlekedési hálózatnak, hogy a regionális különlegességeket kihasználhassák, és hidakat építhessenek az egyes tagállamok között, fenntartható növekedést teremtve saját maguk számára, lakosaik hasznára, és közben megőrizve a természetes életteret és hiszen gyönyörű területeken fut át a Duna, amelyeket nem akarunk tönkretenni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre a munkatervről, valamint a jövőbeli fejleményekről ezen a gyönyörű Rajna Duna koridoron. Thank you very much for the presentation and the first floor is for Wim van de Kamp, you know him as well. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer Eh, u begrijpt dat het voor mij altijd... Kedves elnök úr, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, mindig nagyon nagy öröm számomra, hogyha itt találkozhatunk, hiszen mindnyájan egy kicsit az idősebb generációkhoz tartozunk már. Hát ö, ö, van egy fontos kérdésem. Az első, ez a törvényhozási keretekkel kapcsolatos a Rajnával kapcsolatban a Központi Rajna Bizottság révén nagyon sok törvényünk van már. Lehetne ezeket esetleg a Dunára is alkalmazni, és akkor ez rugalmasabbá tenne minket, és gyors, felgyorsítaná a munkát. Én gyakorlatilag a gyorsaságra szerettem volna ezzel rákérdezni. A másik kérdésem a kínai beruházások. Vannak itt ezzel kapcsolatban pozitív, de azért vannak negatív beszámolók is hogy a kínai tőke olyan helyekre is befektetésre kerülnek, hogy például Budapest és Bukarest között vasúti összekötetést kívánnak kínai befektetésre létrehozni. Hogyan látja ön ezt? A másik pedig a román kormány olyan tervei, hogy sok vasúti vonalat lezárjon. Ez nem üti-e ki az önök koridora kapcsolatos ötleteit, illetve terveit. És a negyedik kérdésem az egy kicsit a jövőbe mutatóbb, hogy el tudnál kérdezni, hogy az elbával is valamilyen kapcsolatot esetleg létrehozzunk, valami futurisztikus tervet arra, hogy az elbát a Dunával összekössük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tegnap a lett elnökségi értékelés során több képviselőtársam is azt hangoztatta, hogy mennyire fontos a belvízi hajózás további kiéptése és fejlesztése, és hát nagyon jól tudjuk, hogy a Duna az egyik legnagyobb meglévő útvonalunk, és hogy nem kell különösebb építkezésbe kezdeni, mert hát a természet megadta a lehetőségeket. a probléma az amit a koordinátor asszony is elmondott az a kapcsolódási pontok létrehozatala ehhez a a vízi vonalhoz. Nincsenek megfelelő kikötőink, vasúti csatlakozási pontok, tehát az intermodalitást kell mindenképpen fejleszteni, és ez kiemelten érvényes a középső és az alsó szakaszára a Duna folyamának. De ez várhatóan egy kihvásokkal teli feladat lesz mivel hogy épp a prezentáció elején bemutatott térképen is látható volt hogy a közúti és vasúti vonalak épp budapesttől lefelé mennyire távolodnak épp a duna folyamától és ezáltal a kapcsolódási pontok illetve ezek összeköttetése a horizontális vonalaknak a, a létrehozása azt gondolom hogy különösen fontos és itt nem csak a, a további közúti illetve vasúti vonalak eh, eh, fejlesztésére eh, gondolok hanem itt például a talán első pillantásra regionális jellegűnek tűnhető folyókra is mint például a, tisza folyóra vagy akár a száva folyóra amelyek mondjuk szlovénia horvátország magyarország románia számára is rendkvül jelentősek lehetnek hogyha rá tudnának kapcsolódni a Duna folyosóra, és akkor még ugye nem is említettem a tagjelölt Szerbiát, ahol szintén nagy szükség lenne a segítségre, épp hogy a befekteté, nagy befektetések kellenek és hát ahogy már a, a, kolléga is említette a kínaiakat, itt például említeném az arab befektetőket akik belgrádban épp a dunán szándékoznak egy mega üzletközpontot és kikötőt kiépteni az elkövetkező pár évben és ezért azt gondolom hogy, a, hogy, a, hogy ahhoz hogy a dunát igazán integráljuk a gazdaságainkba európának azon a részén ahonnan én is jövök ez pedig magyarország szükség lenne épp a, a horizontális hálózatot fejleszteni és itt amint emltettem nem csak a közúti és vasútra hanem épp a belvzi hajózásra is gondolok ezeken a, a regionálisnak tűnő folyókon ugyanis ezáltal lehet szerintem a duna adta kapacitásokat teljes mértékben kihasználni és beintegrálni a dunát a gazdaságainkba. köszönöm szépen. és szeretném hallani természetesen koordinátor asszony véleményét erről kapcsolatban. köszönöm. Köszönöm szépen, és mai Lenescu következik, tessék. Nagyon köszönöm, elnök úr. Három kérdésem is lenne. Először is ebben az időszakban a tagállamok a közúti terveiket, a közlekedési terveiket dolgozzák ki, és én szeretném megkérdezni önt, hogy hogyan próbálja a folyosók közötti harmonizációt biztosítani, nem csak ezen folyosó, hanem az összes folyosó esetében hogyan próbálják a mesterterveket harmonizálni 2015-2020-ig a folyosókkal. Jó, tehát hogyan, tud, hogyan tudja ezt elérni, ez az első kérdésem, a második pedig a Duna. A Duna egy folyó, hogyha egy tagállam nem teszi meg azt, amire szükség lenne, akkor haszontalan az egész, haszontalan, hogyha a többi ország megteszi, amit kell, hogyha egyik nem teszi meg. Hogyan tudja garantálni ezt. Például Magyarország nem, értek, nem érdeklődik annyira az iránt, hogy befektessen a Dunába. A harmadik kérdésem, mi az ön munkaterve? Valami egyértelműre lenne szükségünk ezt, ezt és ezt fogom tenni, így és így. De mit, és mikor, és hogyan, és milyen pénzből? Onnan jön a pénz. Legalább pár információt legyen szíves adni. Az igazi munkatervre lenne szükségem. Danke sehr, jetzt Gesine Meissner. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a koordinátorasszonynak is és nekem most nem is kell már kérdeznem a romániai sínrendszerrel kapcsolatban, ezt ha megtették előttem. Viszont a második kérdésem, az pedig Marinescu kollégám kérdéséhez csatlakozna, mégpedig volt egy ilyen top 5-ös témakörök listája, vannak ilyen top témák a koridor területén, amiket feltétlenül el szeretnének intézni. Én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, mert hiszen nagyon fontos ö, ezeknek a kérdése. És azt gondolom, hogy a legfontosabbat ö, talán kiemelve, hogy a különböző kormányok ö, támogatják önöket abban, hogy ezeket a lyukakat a rendszerben be, sikerüljön bezárni, vagy pedig nem teszik meg. Tehát, hogy vannak esetleg olyan kollégák, akiket egy picit úgy meg kellene úgy bökni, hogy a tagállamokban segít segítsék ezt a munkát. A másik kérdésem az pedig a, a folyami ö, utak ö, kérdését illeti, mert én nagyon is rajongója vagyok ezeknek a folyami hajózási utaknak, hiszen a Dunának nagyon fontos lenne, hogy egészen az Atlanti óceántól a Fekete Erdőig egy ilyen folyamatosan ö, hajózható út legyen, és hát tudjuk, hogy itt nagyon sok nehézség van ennek az elérésében, és ezért hadd kérdezem meg, hogy nem csak a Straubing, mint Hofen kérdéséből, mint német kérdezem, hiszen ott például egy csomó nem is akarják, hogy a Dunát ott azon a helyen hajózhatóvá tegyék, és hogyha pedig nem kérvényezi meg senki, akkor nyilván nem lehet mit tenni német szempontból se, de hadd kérdezem meg, hogy mit lehetne a Duna érdekében tenni most eltekintve mindenféle csatornától. Most kimondottan csak a Dunát, mint folyót illetően, tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnék ezt elérni, és vannak, akik pedig nem szeretnék ezt elérni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és eh, most én is szóhoz szeretnék jutni. Kara, ez, ezen én nem csodálkozom. Először is nagyszerűnek tartom, hogy a Rajna-Majna-Duna korridorról beszélünk, és nem pedig a Rajna-Majna-Duna belső folyami hajózásról beszélünk, mert hiszen korábban csak ezt az egy szempontot vettük figyelembe. Karaszpész elmondta, hogy eh, a prioritások nagyon fontosak, és ez igaz, aláhúznám, mert hiszen hiszen ha mindent el akarunk érni, akkor 50-60 évre lesz szükségünk, de én azt gondolom, hogy 40-50 szem, szá, százalék a sineken tudna lezajlani, és hogyha erre e, idáig sikerül eljutni, akkor pedig felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e még a folyami útvonalra, és én ezt egyébként támogatom. Ugye láttunk egy ilyet, hogy well established ez a kérdés, és hogy ez gyakorlatilag egy meglepő kijelentés volt, tehát hogy az óceántól egészen a, a fekete erdőig, a Rajna-Majna Duna csatornán keresztül, hát ez több milliárdba került annak idején ez a terv, és az a közlekedési miniszter Volker Hauf, aki akkor ebben illetékes volt, ő nem zöld volt, hanem szociáldemokrata, és azt mondta, hogy ez a projekt, ez a bádeni uh, eh, alagú terve óta a legnagyobb utaság. És miért? Azért, mert ő azt mondta, hogy ha hát ma 10%-ot el tudnánk érni, akkor már jók lennénk. Tehát itt egy olyan infrastruktúrát hoztunk létre, amire nincs is kereslet. Na de miért nincsen? Mert az elmúlt 20 évben a belső folyami utak 8%-ra csökkentek. Miért? Azért, mert túlzottan szűkek a keresztmetszetek, és kicsi a sebesség ezeken a folyami útvonalakon, és a Duna egyébként hajózható. Én 30 évvel ezelőtt Ingolstattól a Fekete Erdőig le kajakoztam a Dunán. És persze nagyon kellett vigyázni, hogy ne boruljon fel az ember. Minden 10 percben gyakorlatilag állandóan attól kellett vigyáznunk, hogy nehogy egy hajónak bekerüljünk a, a hullámaiba, és ezért felboruljunk. És ezért én a Duna mellett biciklivel végigbicikliztem, és naponta csak három hajót láttam. És ez azt is mutatta, hogy lehet, hogy ez a kereslet, ami már 75-ben vagy a 80-as években volt, az ma már nem is áll eh, rendelkezésre. Tehát gyakorlatilag, eh, hogyha nagyon sok pénzt fektetünk ebbe, és megnézem a számokat, és látom Wilshofennél a vízilépcsőt, vagy Ausztriában, akkor ezeket nem is veszük figyelembe ezeknek a pénzeknek az elosztása során. Tehát akkor a kérdésem az az, hogy ez egy új felismerés, hogy a, hogy a folyókat úgy kell felhasználnunk, hogy ne a folyókat alakítsuk a hajókra, hanem hogy a hajókat alakítsuk a folyók igényei alapján, és akkor így kihasználjuk ezt a lehetőséget, és hogy sokkal intelligensebben kell hozzáállnunk ez a kérdéshez, annak érdekében, hogy az, ami már rendelkezésre áll, azt sokkal okosabban tudjuk kihasználni. A kérdésem az az, hogy sikerül-e ezt elérni, tehát hogy ez a folyosó a teljes változataival együttesen megvalósítható-e, tehát hogyha azt látjuk, hogy a sinekre 8% és csak ennél kevesebb a folyami hajózásra, akkor én korábban azt gondoltam volna, hogy álmodom, hogyha ezt hallom, de most akkor kárra Percnek nagyon kíváncsian várom a válaszait ezekre az itt felmerült kérdésekre. Köszönöm. Mr. Chairman. Elnök úr. A Duna mindig is kettőnk között fog állni. Összekapcsolva minket, mondja az elnök. Kezdeném a holland uh, honfitársam kérdésével. Ő azt kérdezte, hogy mi a helyzet a, a jogszabályokkal, Eh, amelyek a Rajnával foglalkoznak, át lehet -e transponálni ezeket a Dunára? Eh, egy az egyben nem. Nem csak eh, Rajna bizottságunk van, van egy Duna, Duna bizottságunk is. Azt szeretnénk elérni, hogy a Duna bizottság modernizálja és vegye be az Európai Bizottságot. Ezt szeretnénk már évek óta elérni, és vegyék át az átvehető szabályokat a Rajna bizottságtól, de nem lehet, mivel nem lehet mindent egy az egyben átvenni, néhány dolgot a Dunára testre szabottan kell kialakítani. Nagyon fontos ez akkor, ha azt akarjuk, hogy a hajók a Rajnától a, átjussanak a Dunára, és ne kelljen hogy ne, legyen, ne, ne legyenek párhuzamos jogszabályok. Foglalkozunk tehát a modernizálással, a Duda Bizottság modernizálásával. Egyelőre nem gyakorlati, hanem politikai problémákkal foglalkozunk, és egyelőre itt tartunk. Ahogy ön is, én magam is szeretném felgyorsítani, de a politikai problémák egyelőre sakban tartanak minket. A Kínából érkező pénzek, és volt egy eh, kollega, aki arra pénzeket említett, számomra nagyon nehéz. Egy, egy dolog biztos, az Európai Bizottság azt szeretné, hogy az eh, tagállamok elfogadják, hogy nem tudunk mindent magunk finanszírozni. Rengeteg eh, pénzre van szükség és akkor csak a, a koridorról beszélünk, a folyosóról. Nagyon sok kapcsolódási pont van a tagállamokon belül, ahol 2030-ig nem fogjuk tudni kialakítani. A tagállamok, hogyha Kínától, arab országoktól akarnak elfogadni finanszírozást, akkor megtehetik, de ennek biztos, hogy lesz ára. És ezt minden tagállamnak be kell számítania. Román, a román kormány a vastakkal kapcsolatban tárgyalt velem, román kollégámmal leültünk. Hollandiában minden nap azt sajnáljuk, hogy a második világháború után lezártuk azt a nagyon sok vasutat lezártunk, ezt minden nap bánjuk, ezért elmondtam a román közlekedési miniszternek, hogy gondolja meg újra, még akkor is, ha nem használják a vasutat, ne zárják be ezeket azonnal, ne számolják föl hanem gondolják végig, és gondolják végig még egyszer, mert ami most megvan, azt nem lehet újra megépíteni, és nagyon sok területre van szükség a vasútépítéshez, és hogyha azt valami másra használják fel, akkor ott nem lehet újra vasutat építeni, amit aztán meg is bánhatnak. Az elba való kapcsolat nem szerepel a koridor tervei között, de megvizsgáltuk a Dunával való kapcsolatépítést, a Cseh köztársaság elnökének volt ez a kívánsága. E, ez, ez, ez, ez csak a koromat jelző, hogy néha azt mondom, hogy Csehszlovákia. Az a meggyőződésem, hogy Ha kapcsolatot akarunk kialakítani a Dunával, akkor áruszállításra van szükség, hiszen kell, hogy valami végighaladjon ezen az útvonalon, ezen a csatornán. Ha nincs ilyen kapcsolat Hamburgból, Prá Hamburgtól Prágáig, és tudjuk, hogy a cseh köztársaság belül van egy szigete a hamburgi kikötőben, hogyha ez nem jön létre, akkor soha nem fog elegendő áru utazni eh, ahhoz, hogy ezt a beruházást eh, megtérítse, hiszen hatalmas eh, munkákról van szó, hegyeken, sziklákon át, nagyon hosszú útvonalról van szó, és nagyon költséges lesz. Eh, árura van tehát szükség, szállítmányokra, Egyébként nincs értelme elkezdeni. Először meg kell teremteni a kapcsolatot Hamburggal, ahol az áru átrakása történik. Deli úr, nekem is voltak gondjaim a csatornával, de hallottam a, szűkület, a budapesti szűk a kínai és arab hálózatokról, valamint a folyókról, és a Tiszáról is. A száva benne van a folyosóban, és azt nézzük meg, hogy a száva és a Tisza miként kapcsolható be. Felvállaltuk ezt. Önt kérdezte Szerbiát, amely egy külön történet mindaz a projekt, amelyet Szerbia, amelyben Szerbia részt akar venni, azok nagyon jól működnek már az első naptól kezdve, bevont, ők bevonták a civil szervezeteket is, és jóvá hagyták a, a terveket, a környezetvédő szervezetek is, ezt mondhatom el akkor, hogyha a romániai problémáról van szó, és azzal hasonlítjuk össze. A gond azonban az, hogy egyelőre még nem tudjuk, hogy miféle pénzünk lesz a szerbiai projektre. Minden projekt, amely e, amely Szerbián átmegy, azok a határon átnyúló projektek. Ha jön tehát pénz e, az EU-n kívüli tagállamokról, akkor Szerbiának fontos helye lesz ebben a projektben, hiszen határon átnyúló projektekről van szó, határon átnyúló projektekről és szűkületekről, de egyelőre nem tudjuk, hogy lesz -e erre pénz. Önnek teljesen igaza van, hogy a, amikor a horizontális hálózatról kérdezett, hiszen ez az egyetlen dolog, ami működhet. Valóban egy hálózatra van szükség, és hogyha egy ország ennek a közepében valami nem működik, el kell mondanom, hogy a Duna esetében van még ma más dolgunk is? kérdezi az elnököt. Tehát az, a Duna olyan hosszú, hogy nagyon sok folyó kapcsolódik benne, és ennek Hollandiában mi nagyon örülünk, de ezek nem hosszabbak, mint, mint összesen 200 kilométer. A Duna azonban legalább 3000 kilométeren fut, ezért érdemes tenni valamit azokért az országokért, ezeknek az országoknak maguk között, akik az új, esetleg új tagállamok is. Számomra ezért a Duna nagyon fontos közlekedési útvonal az én szememben. Mindig is kevesebbet kell beruházni a vízbe, mint a vasútvonalak lefektetésébe, és félre, félre félreértés van az elnök úr fej, fejében, hiszen az vasutak és közutak nem igazán észszerű területeken futnak át. Az én gyakorlatomban miniszterként ne, egyszer sem láttam olyan közutat vagy vasutat, amely nem amely nagyon észszerű projekteken, területeken ment át. Ezt úgy kell kialakítani, hogy az kedvező legyen az környezetnek is, de a Dunával ilyet nem kell tenni. Tehát óvatosan kell bánni a környezetünkkel, de gyakorlatiasan kell hozzáállni, ahogy a Dunával is. Most pedig Magyarország pedig együttműködik, és eh, minden tőle teletőt megtesz eh, azért, hogy, eh, hogy ugyanazokat a feladatokat elvégezze, mint a többi ország. Tehát nem reménytelen a helyzet. Marinescu úr kérdésére válaszolva. Ön Ön a főtervről kérdezett, valamint a folyosóról. Kilenc folyosóról van szó. Ott, ahol ezek együtt futnak, mint például Németországban, ahol van hat, ott beszéltünk a szövetségi kormányjal, és együtt kezeltük az összes folyosó ügyét hogy ne legyenek viták arról, hogyha a te, te folyosód átmegy az én területemen, akkor mit kell tenni. Ezért koordináltunk, és egészen mostanáig ez nagyon jól működött. A koordinátorok munkája az, hogy megnézzék, hogy a, folyosó valós koridor legyen, ne legyenek hiányzó láncszemek, ne legyenek rések ebben a folyosóban amelyeknek a léte megakadályozza az egész forgalom folyását. Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen projekteket érdemes elemezni, ezek most zajlanak, tehát nem tudjuk, hogy mely projekteket fogjuk hagyni. Ezért erről többet nem tudok mondani egyelőre, de az az egyik legfontosabb feladatom, hogy végül ez a folyosó létrejöjjön. Uh, And uh, as I said to És ahogy mondtam a kollégájának, Magyarország uh, uh, most együttműködik. Honnan jön a pénz? A tenté forrásokból ezekről az alapokról van szó. 12 milliárd euróról, és ebből kell kiválasztanunk a projekteket. A pénz tehát az európai adófizetők befizetéseiből származik, és ezt fordítjuk Romániára, és így, így jön létre az európai, és nem a nemzeti koridor. Um, Mrs. Meissner. Meissner asszony, melyik az öt legfontosabb projekt? Kérdezem meg következő hónapban, vagy ősszel, egyelőre nem tudom. Mindegyik projekt, amelyet, egyelő, amelyet most értékelünk, a legtöbbje nagyon okos, és vannak olyanok, amelyeket érdemes végrehajtani, de vannak olyanok, amelyeket nem jól készítettek elő. Így aztán egy második tenderre kell várni a, a, ahhoz, hogy megfelelően kidolgozott projekteket kapjunk, ezért nem tudok most válaszolni. Elvégeztük a tervezéseket a tagállamokkal való egyetértésben, mindegyik rábólintott a projektekre, és ezekből a az projektekből fogjuk kiválasztani azt, ami nekünk tetszik, és amelyek Európa, legjobb, Európa céljait a legjobban szolgálja próbálunk kihozni többet a Dunából. Szerintem egyelőre Rotterdamból nem lehet eljutni Konstancáig. Nagyon sok van a két pont között, és nagyon nagy feladat Rotterdamból akár Bécsig eljutatni ezt a hajót, és hogyha én lennék a kapitány, akkor, út, haj, akkor autó, autóra szállnék. Nem próbálnék meg vízi után eljutni. Krámer úr! Nem ezt kérdezte, hogy elnökként. Valóban válogatni fogunk, prioritizálni e, azokat, amelyeket e, legfontosabbak az európai polgárok számára azért, hogy vasútra szálljanak és egész Európát beutazhassák. Ez, e, ez tükrözi minden tevékenységünk de nem csak a vasút a fontos, hanem a folyami utak is, amelyek sokkal kevesebb pénzt igényelnek, mint a vasúti vonalak, és tudom, hogy ebben eltér a véleményünk. Mégis azt gondolom, hogy érdemes tenni valamit azért, hogy sokkal több eh, áru uta, uta, utazzon eh, vízi úton ahelyett, hogy városokon megy át és érzékeny helyeken. Inland waterways. Yeah, I have to ask you. Meg kell kérdeznem, feltenem egy régi kérdést. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ahogyan megválaszolja ezt a kérdést, akkor én is adok önnek választ. Szerintem nagyon sok hajózási tevékenység történt a Dunán, de mivel de már volt egy olyan hajó, amely úgymond beragadt, hiszen annyi üledék. üledék volt a Dunának az alján. Úgyhogy az ilyen problémákat is mindenképpen meg kell oldanunk. Azt gondolom, hogy a Duna szennyezése nélkül nagyon sokat tehetünk a Dunáért, a Dunával, és meg tudjuk őrizni olyan gyönyörű folyóként, mint amilyen ma. Azt hiszem, hogy megválaszoltam az összes kérdést. Very much for the presentation and also for the answers. Nagyon köszönöm a válaszokat, illetve a prezentációt is. Majd kapcsolatban maradunk, úgyhogy ha valamilyen kérdésünk van, akkor írásban is tudunk önhöz fordulni, és az öt prioritást is meg fogjuk kapni majd e-mailen. Nagyon köszönöm. És nagyon köszönöm ezt a kis ö, születésnapi diát is. So, dann kämen wir zu unserem nächsten Vortrag. Rendben, akkor térjünk rá a következő előadásunkra. Itt üdvözlöm Laurence uh, Jan Brinkhorst uh, urat, aki a Mediterrán folyosó európai koordinátora, és parancsoljon önni a szó. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismételten itt lehetek a parlamentben, a közlekedési ö, bizottságban. És nagyon örülök, hogy megvitathatom önökkel a mediterrán ö, ö, folyosó kérdését. A tavalyi év kezdete óta új fázisba léptünk. A folyosónak a munkatervét ki kibővítettük, és el is fogadtuk. Nem fogok most általánosságokról beszélni, hiszen gondolom, hogy ismerik ezt a témát. A koordinátorok közös jelentését is olvasták, úgyhogy most a mediterrán folyosóról beszélnék, amelyért én vagyok a felelős. Megkapták a munkatervet, amely természetesen a mediterrán folyosónak egy 2014-es tanulmányára alapul. Ez tehát egy kollaboratív erőfeszítésnek az, az eredménye, illetve a bizottság, a szakértők, különböző szakértőknek a munkája alapján készült. Az első dián szeretnék megosztani önökkel pár általánosságot a folyosóról. Hat hat tagállam a folyosó, hat tagállam tartozik a folyosóba, három keleti, illetve három nyugati átmegy Spanyolországon, egészen az ukrán határig elmegy Franciaországon keresztül is, és egészen Olaszországig is. Szlovéki, Szlovánia, Szlov, Szlovákián keresztül megy egészen Magyarország ukrán határáig. Szeretnék két elemet kiemelni. 3000 km hosszú ez a folyosó, európai dimenzióban is ez igen jelentős. A nyolc másik folyosóból héttel össze is találkozik ez a, a folyosó, úgyhogy itt nem csak bilaterális témákról van szó, hanem egész Európát összeköti ez a folyosó, és az egységes piac csak kifejezése jut ebben a folyosóban. Egy másik témára is kitértünk a munkatervben, mégpedig az, hogy az Európai Unió lakosságának 18%-án 18%-át érinti ez a folyosó, és 17%-át kiteszi ez a térség az EU-s GDP-nek. A mm, Lombardián, a Rónál, Rónálpok régión, ugye Franciaországon, Olaszországon, Spanyolországon is keresztül megy ez a folyosó, és ahogyan már mondtam, a déli, az Alpok déli részét ez köti össze Európával. A következő slide, dia a kritikus pontokra tért ki. Vannak olyan pontok, amelyeket meg kell oldanunk ahhoz, hogy hatékonyan használhassuk az infrastruktúrát, és a folyosó teljes interoperabilitását biztosthassuk a kollégáim már kiemelték, hogy az infrastruktúrának a fejlesztése a technikai, finanszírozási különbségeken, nehézségeken túl más nehézségeket is felvet. Ugye a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk, ez nem természetes dolog, hiszen a nemzeti dimenzió, a természetes dimenzió az Európai Unión belül, itt azonban két tagállamnak kell együtt dolgoznia két-két tagállamnak. Tehát a határátlépő pontok mm, az első kritikus téma, valamint az a működési problémák, Spanyolország és Francia, Franciaország között például már 2013. januárja óta van egy gyors, nagyon gyors vasút, azonban még az árufuvarozási cégek inkább a történelmi vonalon, nyomvonalon mennek. Ehhez, ehhez azonban át kell menniük az Európai Uniós standard nyomvonalra. Tehát inkább a történelmi vasút vonalat választják, amely 1870-ben épült. Továbbá a már létező nyomvonalak árakat teljesen versenyképtelenné teszik. A legfontosabb része ennek ennek a több határon átnyúló rendszernek, még továbbá azt, hogy a TENTI standardnak is meg kell felelnie, részben azért, mert a már létező vonalak a középtávon elérik majd a kapacitásuknak a tetejét. Az összes városi csomópontban ezzel az átfedéssel már találkozunk. Szeretnék egy különleges szekciót is kiemelni, méghozzá Montpellier és Perpignan közötti vasútvonalat. Ez kritikus helyzeté válhat, amikor különböző logisztikus terminálok majd megfelelnek az európai, Európai Uniós sztenderdeknek. Montpellier és Bézier 2030-ig, vagyis csupán egy pár éven belül 300 vonat fog áthaladni, 100 regionális, és körülbelül 50 magas sebességű személyi vonat ezen a jelenleg is létező vonalon nem tud majd ennyi vonat keresztül menni. A következő pont az természetesen az interoperabilitás. Ki kell emelni, hogy itt átállásra van szükség, vagyis a mostani nyomtávot meg kell, meg kell változtatni. Itt természetesen a keleti részéről beszélek a folyosónak. Spanyolországban a legfont, legnagyobb fókuszt arra kell fektetni, hogy a történelmi vonalat átalakítsák hogyha a teljes nyomtáv harmonizációra nem kerül sor, akkor ez nem valósítható meg. A közlekedésnek nagyon, Spanyolország és Olaszország közötti közlekedésnek nagyon kis része történik vasúton. A legtöbb tengeren, illetve illetve ugye a közúti árufuvarozáson keresztül történik, ez pedig nem gazdaságos, sőt nem is fenntartható helyzet. Tisztelt elnök úr, az új TNT folyosót, az úgynevezett utolsó mérföld összekapcsolódással, összekapcsolással kell megvalósítani. Ezt mindenképpen a továbbiakban még ki kell terjesztenünk, és a 30 fő kikötőt össze kell kötni a hárszággal. Tisztelt Tisztelt elnök úr, szeretnék a prioritásokra kitérni. A mediterrán folyosó kapcsán én öt prioritást határoznék meg. Először is a hiányzó kulcs szekciókat meg kell építeni, és a folyosónak az optimális működését így lehet csak biztosítani, ugyanis enélkül nem lesz az Alpokon keresztül összekapcsolva Kelet és Nyugat-Európa, úgyhogy ez kulcsfontosságú eleme a folyosónak. Másodszorban Montpellier-Perpignan, ez ezt, ezt ezen át kell, át kell hidalni, és a keleti részeken a határátlépő pontokat meg kell, meg kell építeni. Ezek kohéziós országok, úgyhogy a közlekedéssel lehet ezt a kohéziót igazából megvalósítani. Harmadsorban pedig ahhoz, hogy teljesen működőképes legyen a folyosó, ahhoz ugye Spanyolország, illetve a többi ország között a nyomtávot harmonizálni kell. A harmadik pont pedig természetesen a a kikötők, illetve a hátország összekapcsolódása. A most függő projektekben. Itt az RTMS-re nem is, kér, is térnék ki, hanem inkább az ötödik prioritásról beszélnék, amely a városi, városi csomópontoknak a fejlesztése. Ez egészen lenyűgöző, hiszen még ma is a városi csomópontok nem megfelelően fejlődnek. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, csak szerettem volna kiemelni, hogy milyen változásokra van szükség. A nemzeti perspektíváról át kell térni a az Európai Uniós perspektívára. Így lehet a mediterrán folyosót megvalósítani. Minden ebből az általános megfigyelésből vezethető le. Köszönöm szépen Brinkhorst úrnak ezt az előadást, és akkor most vannak kérdéseink. Először uh, Alicinen kolléga parancsoljon. Sí, gracias, presidente. Sí, Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Brinkhorst úrnak az előadást. ennek az első jelentésnek a bemutatását. Oké, okay, sí. Bueno, pues quería agradecerle... A... Tehát folytatom. Köszönjük tehát Prinkosztónak az előadását. Voltak benne tartalmi elemek, tudjuk, hogy mennyire specifikus a kérdés, és hallottunk pár javaslatot is ar- arról, hogy a kihovásokat hogyan kell um, kezelni, ugyanígy a szűkületeket. Szeretném megköszönni a hoz- őszinte hozzáállását. Ha belegondolunk az európai építkezésbe azt kell meggondolni, hogy hogyan kell túllépni a tehetetlenséget a tagállamok részéről hiszen ők túlságosan is védik a helyzeti, nemzeti helyzetüket, vállalatok számunkra a, a végeken kétszeres, háromszoros lemaradással kell számolni ahhoz, hogy eljussunk a központba. Nem vagyok biztos abban, amikor ezt a kivetítőt nézem, e, ezekkel a térképekkel mindig felmerül a probléma, és ez nekem rá kell mutatnom, azt mondják, hogy az emberek megkérdezik, hogy hogy, hogy kerülök én a térképre, képvisel engem ez a térkép. Ezen a térképen nem látok olyan volamatokat, látok vonalak, amely, vonalakat, amelyek sötétebbek vagy világosabbak. Ott van a két rész, amely észak hegy, megy közép és észak Spanyolország fele aztán van egy pont, amely Szevillát éri el, ott van egy folyami kikötő, aztán eljut And- And- Andalúziába, keletre Almériába, és ezt nem látom a térképen. Ott van Cartagena és Murcia is később, de az útvonalon valahol kéne egy kis elágazás Andalúzia felé, amit innen nem látok. Lehet, hogy lehet, hogy nagyon, világosan jelölik a térképen, de hogyha az andalúziaiak megnézik a térképet, azt fogják látni, hogy őket kikerüli, bár nekik nagyon fontos lenne, hogyha lenne egy kapcsolat Andalúziához is. Alcaterász kikötőjét és összeköti Madriddal, amely nagyon fontos kapcsolódási pont. Mégis ott szerepel a térképen, és erre rá kell mutatni. Van még egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy Spanyolország paradox helyzetben van. Ez az ország, ebben az országban, ez az ország vasúti szempontból elszigetelődött, ugyanúgy, mint a balti országot. Izolált, elszigetelt hálózata volt, és az áruszállítás komoly problémát jelentett, hiszen vannak gyors vonatok, nagysebességű vonatok, amit a személyszállítás is használ. Para el flete, pero eso con... És ez a, az áruszállításra alkalmazott hálózat, tehát viszont amikor eljutunk a határhoz, hát ott valaminek történnie kell. Tehát történetileg a határ átkelőkön gyakorlatilag a vágány szélességet is módosítani kellett. Hát ezt tudjuk, ez az a régi probléma, ami a határokon általában előáll, és most felmerül ez a kérdés, hogy hogy a megoldás, amit mi Spanyolországban kitaláltunk arra, hogy ezt az átmenetet megoldjuk a történeti vágányszélességről áttérjünk az európai vágányszélességre. Mit gondolnak önök erről a megoldásról, erről a spanyol megoldásról? Hiszen vannak Spanyolországban régiók, ahol alkalmazásra kerül ez, ez egy egészen jó megoldás, főleg, hogyha Katalóniából megyünk át Franciaországba északon, de ezt a megoldást nem tartják sokan egészen pozitívnak, tehát ilyen másodrangú megoldásnak tekintik sokan, és ezért érdekelne az, hogy ön támogatja ezt a megoldást, tehát ezt a technikai megoldást, ezt ön szerint fenntarthatjuk, még akkor is, hogyha ez most jelenleg csak átmeneti, de összességében mégis pozitív. És eh, még egy dolog, elnök úr, rögtön rátérek a tájra. A másik az az interoperabilitás kérdése. Van tél Európában az alagutakkal valami probléma? Mert én azt gondolom, hogy erre nézve, hát az alacsonyabb vagonok jelenthetik a megoldást, ugyanis a vállalatok ezeket az alacsony vagonokat azonban nem tudják beszerezni mert hát ez is valahol a megoldás része kell, hogy legyen az intermodális koridor megoldásában. Köszönöm szépen, és most ké következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretnék először köszönetet mondani az előadásért, és szeretnék kettő kérdést feltenni, kettő különböző szegmenssel kapcsolatban, amelyek a leginkább érdekelnek engem. Először is kiemelte, hogy milyen érdek és milyen nehézségek merülnek fel a Perpignan-Montpellier szakaszon. Tudjuk, hogy kettő különböző lehetőség van. Az egyik, hogy elmegyünk a parton, de ugye ez különböző környezeti problémákat vett fel. A másik pedig egy 20 milliárdos befektetés, 20 milliárd, 20 milliárd eurós befektetés, amely a hegyen lehetne egyik városból átmenni a másikba. Esetleg már sikerült döntést hozni, vagy a probléma még mindig függőben lebeg? A második kérdésem az lenne, hogy Lyon és Torino között, amikor Lyonról és Torinóról beszélünk, akkor sokan az alagútra gondolnak, én azonban nem az alagútra gondolok, úgyhogy itt kettő kérdés, kettő függő kérdést látok. Először is az, hogy dél-kelet irányban hogy lehet Lyont megkerülni. Ezt a francia kormány egy több mint egy milliárdos projekttel próbálná elérni, de ott van, hogy Lyon és az alagút között előtt van egy olyan alagút, amely még nem felel meg magának az egész projektnek. Ez egyébként 20 milliárd eurós munkákkal lehetne orvosolni. Most esetleg a döntésekre már sor került, meghatározták-e már a finanszírozási forrásokat. Itt két olyan szegmensről van szó, amelyekkel ugye az egyikkel Spanyolországot lehetne kellene összekötni, a másikkal pedig Olaszországot, és így, um, és így el lehetne érni a két ország összekapcsolását. Köszönöm. Köszönöm szépen, Massimiliano Salini következik, tessék. Grazie. Köszönöm. Először is uh, azt szeretném elmondani, hogy egyértelmű, hogy uh, milyen fontos gazdasági és szociális szempontból ez a folyosó, amiről most beszélünk. A számok, a statisztikák aggasztóak, ugyanis az az erő, amelyet ez a folyosó képvisel a gazdasági és szociális egyenlőségekben, az szerintem rosszul van kiosztva, ugyanis az adatok, amelyeket láthatunk, 66 százalék, illetve a közúton, illetve vasúton, itt Szerintem, ahogyan mindig, ön is emlékeztetett arra, hogy bizonyos csomópontok kiemelik, hogy a vasutak között nincs összeköttetés, legyen szó itt Lyonról, vagy más országokról, legyen szó itt repterekről, vagy, vagy kikötőkről. Úgyhogy itt vannak furcsaságok a közlekedéssel, az utasok közlekedésével kapcsolatban de Szlovénia és Horvátország esetében például az utasok inkább a vas, vasútra szavaznak 15-20 százalékban. Mondjuk, hogy egy folyosó az igencsak meg, folyosót igencsak a vasút határozza meg. Én olaszként átérzem a Lyon-Torino vonal, vonallal kapcsolatban felmerülő nehézségeket. 30 százalék az import az importunknak 30%-ról van itt szó, 85% pedig az, exportunk, vagyis az olasz gazdasági számok, amelyek a Lyon Torino vonalt jelzik, igencsak, igencsak meghatározóak. Nem szeretnénk most visszatérni az érvelésre, hiszen már Riké kolléga ezt megtette. Szeretnék csak három kis elemet itt megemlíteni, amelyek talán mégsem olyan mm, aprók. Először is a ezen folyosó, illetve a Juncker csomag közötti kapcsolat. Beszéltünk arról, hogy a vasúti befektetések a mediterrán folyosóban jelen vannak, és ezért a kérdés elkerülhetetlen. A Juncker csomag kérdéseket, kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a vasúti befektetéseket hogyan lehet vele támogatni. Én még mindig nem találok erre a kérdésre választ. Tehát a mediterrán folyosó, illetve a Juncker csomag közötti kapcsolat aggodalomra ad okot. Gyorsan a második pontot is elmondanám. Ez már majdnem provokatív kérdés. Tudjuk, hogy volt egy olyan feltételezés, hogy még a Szózi csatornánál is nagyobb összekötetést kellene, mm, kellene eszközölni, de ez felborítaná a mediterrán folyosónak az egyensúlyét. De ezt a, ezzel a nagy témával, a szuezi csatornával, illetve a szozi csatorna megduplázásával miért nem foglalkozunk. A harmadik kérdés pedig a migrációs áramlat. Olyan területek ezek, amelyeken megjelenik a migrációs áramlat, úgyhogy ha a mediterrán folyosóba fektetünk be, akkor a, erre az áramlatra is ki kell térni, és ezen, is, ezen áramlattal, áramlatra figyelve kell a döntéseket meghoznunk. Jetzt Jodorados. Köszönöm most eh, Teodoro Ballosz. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Egy nagy lyuk van ebben a térképen, a nyugat-balkáni országok területe, és a bizottság egyik eh, fő szempontja a, ezen országok bekapcsolódásánál az összekapcsolódás. Um, Hán és Bulc biztosok, amikor a nyugat-balkáni országokról beszéltek, elmondták, hogy ezek az útvonalak, amelyek ezekre a területekre vezetnek, a leg, ezek a főútvonalak bekapcsolódnak majd az európai hálózatokba. A TNT hálózat első akkor ez meg fog történni. A kérdésem tehát a koordinátor úr számára a következő. Mi a véleménye erről a politikáról, a nyugat-balkáni országok bekapcsolásáról, valamint az ezen a területen futó koridorokról, amelyek földrajzilag is fontosak az EU-n számára. A második kérdésem pedig az, hogy amikor a tenté hálózat első felülvizsgálata történik, az, az mégis mikorra számíthatjuk. Köszönöm. Van der Kamp. Köszönöm szépen, és most Van der Kamp. Elnök úr, köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy hogy nagyon jó az ö, ö, időjárás, és gyönyörű tengerpartok vannak itt a koridor mentén. A modális átállásnak ez a parlament nagy támogatója, de módosítani kell ezt a koncept, ezt az elképzelést. Promodalitásról és szinkromodalitásról beszélünk. Amikor az ön számait nézzük, az a benyomásom, hogy nem igazán tudunk átlépni a közútról a vasútra. Hogyan tudják ezt végrehajtani, hogyan tudják ezt elérni, hiszen a közúti, közúti ágazat nagyon túl van reprezentálva ezen a területen. A második pedig a torinói alagút kérdése milyen, hova jutottak ezzel? Nem csak pénzkérdése, hanem engedélyekről van itt szó, környezetvédelmi, környezeti károkról is. Vajon sikerült-e már bevonni ezt az időkeretbe? A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy vajon lesznek-e kínai befektetések? Egyesek lehetőségként látják ezt, mások fenyegetésként. Önnek mi a véleménye a kínai tőkéről? És van egy merész kérdésem is, ha megengedi. A francia és a spanyol kormány együttműködését nem lehetne fejleszteni ezzel a folyosóval? Szemtelen kérdésekre mindig szemtelen válaszok érkeznek, de minden esetre várjuk meg, és most Deli kolléga következik parancsoljon. Alors, chers collègues, Monsieur Prince. Kedves kollégák, Köszönöm a prezentációt. Amikor a Lyon torino ról beszélnek, akkor mindannyian egy picit mosolyognak, úgyhogy én is a Lyon Torino vonalról kérdezném. Kérdezném önt. Szeretném, hogyha megerősítené azt, hogy ez az alagút, amely 57 km hosszú, meg tud meg tudná erősíteni azt, hogy 25 milliárd euróba fog kerülni ez az egész projekt. 25 milliárd euróba. Meg tudja ezt erősíteni. Tudom, hogy mit fog mondani, tudom, azt fogja mondani, nem kérjük Európától, hogy az egész projektet finanszírozza, csak az alagútnak egy kis részét. Na de, amikor én azt látom, hogy az Európai Unió 40 százalék tehát 40%-át adja ennek a 25 milliárdnak, akkor azt látom, hogy ez több mint 12 milliárd euró egyetlen egy alagútért. Na de, tisztelt Uram, azt kérdezném, hogy milyen lehetőséget fog ön megragadni, amikor éppen most ö, ö, csökkentették az összekapcsolódási ö, eszköznek a finanszírozási hátterét. Na már most, hogyha az Európai Unió 40%-át adja ennek a projektnek, akkor Franciaország és Olaszország, amely országok igencsak nehéz gazdasági helyzetben vannak most, ez a két ország, Franciaország, illetve Olaszország biztosít, tudja biztosítani 60%-ban ennek a projektnek a túlélését. Ez a második kérdésem. Azt fogja biztos mondani, hogy én a modális Európát Mm, támogatom. Na de hát Kínát támogatná? Persze, a kamionokat rakjuk szépen a sinekre, tegye fel a kezét, aki ezzel nem ért egyet. Mindenki egyet ért ezzel. Na de, be kell fejezni a projektet. Mikor, mikor fog befejeződni ez a projekt, tisztelt Uram? Van, vannak határidejei? 2030 például? Meg fogjuk vált, vár, várni, még 2030-ig a szennyezés, illetve a csomópontok kérdését rendezzük. Én nem fogom ezt a felelősséget vállalni, ugyanis az éghajlat az egy jövő generációt is érintő kérdés. Úgyhogy a kérdésem az lenne, hogy nincs esetleg más alternatíva? A többi alternatívát nem vizsgálta meg a Lyon-Torino alagút helyett? Illetve még azt is szeretném megkérdezni, hogy Olaszország vagy Franciaország úgy gondolják-e, hogy fogják konkrétan használni a Juncker projektet, Juncker csomagot ennek a projektnek a finanszírozására. Tudná konkrét válaszsal élni? Milyen az összes koordinátor beszélt egy olyan szabályról, amely számomra rendkívül fontos. Ön a ön az állampolgárokat belevette-e ebbe a projektbe? Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen. És én is szeretnék erre a projektre kitérni. Egyrészt pedig saját tapasztalataim miatt, amelyeket más projektekkel szereztem, és hallottuk, hogy a prioritások a legfontosabbak. Hallottam, hogy a francia kormánynak finanszírozási problémái vannak, ezért Bordóból Bilbaóba vezetett szakasz nem fogják megépíteni, elhalasztják, nincs rá Franciaországnak pénze. Amikor a francia számvevőszék azt mondta, hogy a Lyon-Turin az jóval többe kerül, 26 milliárdba a korábbi helyett, akkor azt mondták, hogy hát semmi gond, mondta az illetékes biztos, hogy majd a, egy részét ennek az EU fizeti majd. Tehát gyakorlatilag akkor hadd kérdezem meg, hogy ennek az alagútnak legfelső Első prioritása van? Hát akkor hát közben meg nincsen ennél fontosabb összekötetés. Nekem a Bordó Bilbao fontosabbnak tűnik, mert Spanyolország hatalmas lépést tett abba az irányba, hogy ö, felszerelte a magas ö, ö, a magas ö, tehát a vasutat felszerelte a, a korábbi szűk keresztmetszetű vágány helyett a gyorsebességű vasúttal. És tudom, tudom, ez a háromszög tudok róla, igen, az Atlanti óceán mellett ez a háromszög, ez tudom, hogy áruszállításra is használják, de tudom, hogy ez a keskeny nyomvonalú vágány, és tudom, hogy be fogják vezetni a széles nyomvonalút, és tudom, hogy ez az egyetlen ilyen szakasz. És tudom, hogy van a, a tengerpart mellett is. Tudom, hogy Lyont és Turint ma is már összeköti valamilyen másik vasúti szakasz, amit szanálni lehetne, de hogyha 14 milliárddal többe kerül jelen pillanatban a mostani számítások szerint az a projekt, akkor ki kéne számolni, hogy nem lehetne olcsóbb az, hogy a meglévő szakasz kellene szanálni, ami olcsóbb lenne, gyorsabb és valószínűleg hatékonyabb. Ugyanis, hogyha 30 év múlva elkészülne ez az alagút, amit én minnyájunk számára kívánok, hogy hosszú életűek legyünk, de hát azért ennyire nem gondolom, hogy még ezt mi valaha megérjük, hogy használni tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy prioritásokat kellene kialakítani. Hol hiányzik pénz itt Európába? Vannak vasúti összekötetések Hamburg, Berlin, Bratislava, Katowice, között. Ez egy nagyszerű koridor, itt van egy 50 szaka, kilométeres szakasz kódbusztól a határig, a lengyel-német határig, arra 100 millió euróra kéne szükség arra, hogy két órás uh, utazási időt megsporoljunk. Ez hiányzik ebből a koridorból. De erre nincs pénzünk. És akkor most hadd mondjak egy német példát, mi 10 milliárdot adunk ki Stuttgartban, hogy 30 uh, percet meg takarítsunk. Tehát hadd kérdezze meg, mennyi időt spórolunk meg ezzel az alagúttal, és mennyi ideig tart, amíg ezt elkészítjük, mi lenne, ha egy másik szakaszt keresnénk, hogy nincs-e valamilyen alternatíva, vannak-e ki, kutatások arra, hogy 12 hét, ugye 26 milliárdba fog kerülni a francia számvevőszék szerint, hogy ezt az alternatívát meg kéne vizsgálni, hogy nincs egy másik szakasz. Ha pedig nincsen, akkor miért maradunk emellett a borzasztóan drága alagút terv mellett? Akkor most tudom, hogy kapott jó sok szemtelen kérdést, akkor most ön is adhat rá nyugodtan szemtelen válaszokat, parancsoljon. Elnök úr, mindig nagyon szívesen jövök az Európai Parlamentbe. Képviselő is voltam, és továbbra is büszkén viselem ezt a badge 94-99 dolgoztam itt. Ma már sokkal, ne, sokkal nehezebb bejutni, kész erőd az egész. Egy kis javaslatot tennék, nem mint koordinátor. Vajon nem tudnának segíteni azoknak, hogy akiket meghívnak ide, azok be is jussanak az épületbe? Nekem öt percbe terült az, hogy bejussak. Vajon azok az állampolgárok, akiket meghívnak ide, és órákig vár, várolnak, várnak a, a bejáratnál, azok vajon mit gondolnak? Um, kedves elnök úr, ön mindig nagyon ösztönzőleg hat, én nem. Először is uh, eh, Ajala Szender asszony kérdésére válaszolnék. lehet, hogy kicsit túl is írtam a reakciómat. Az a térkép, amit itt lát, ez egy nagyon általános, átfogó térkép. A munkaterve sokkal több a részlet és fejből nem igazán emlékszem, hogy hol vannak a kis elágazások Andalúzia fele, de Andalúzia annyira fontos része Spanyolországnak, hogy mindenképpen be kell kapcsolnia, kapcsolni, és mivel én felelek a mediterrán korridorért, stratégiai fontosságnak tartom ezt. Karima Dali nem ö, hutat erre a stratégiai dimenzióra, de attól ez még így, így van. Benne van ez a munkatervben, és ö, írásban fogok erről válaszolni önnek, mert azt gondolom, hogy önnek minden tájékoztatást meg, meg kell kapnia erről a kérdésről. A nyomtáv kérdés alapvető fontosságú. Spanyolország megtette mindazt, amit az ö, legtöbb nyugat-európai ország modernizált és alkalmazkodott az európai ö, hálózatokhoz, és ö, támogatni szeretném a spanyol álláspontot, hiszen nagyon sok ország azt akarta, hogy önök maradjanak a Pireneusok mögött, de ez nem szolgálja a jövő érdekeit. Az a tény, hogy át, át, át, átálltak európai nyomtávra, az egy jelentős erőfeszítés, és ez egy olyan elem, ami nagyon fontos szerepet fog játszani az egész kérdésben. Hogy vajon ez azt jelenti-e, hogy csökkenthetjük-e a zalagutak magasságát, azt tudom elmondani, csak arra tudok válaszolni, amit tudok. Én nem vagyok mérnök. Valószínűleg ez nem lesz jó megoldás, hiszen a konténerforgalom az egyik oka ennek a magasságnak, nagyon intelligens kérdéseket várok majd az elnök úrtól. Az Alpoktól délre 200 alagút van, Nizza és Genova között, és ebben a 200, ez a 200 alag, alagút kerek, és ezeknek az átalakítása ahhoz, hogy a kontinentek átmehessenek, az hatalmas munka lesz hogy ez válaszol-e arra a kérdésre, hogy lehet-e csökkenteni a magasságokat Spanyolországban, azt én nem tudom megmondani, de írásban megfelelő választ fogok önnek küldeni. Akár személyesen, akár írásban is meg fogom tenni ezt a választ. Meg fogom adni ezt a választ. Piké úr, önnek franciául szeretnék válaszolni, de de az másokkal szemben diszkrimináció lenne, úgyhogy maradok az angolnál. Ön választhatja meg a nyelvet, amin beszélt. A múltban azonban nagyon sok gondom volt a tolmácsokkal, amikor a minisztertanácsban más nyelven beszéltem, akkor azt mondták nekem, hogy miniszterként beszéljek hollandul Perpignan Montpellier. Riké úrnak azt a választ szeretném adni, hogy a francia kormányon múlik az, hogy alkalmazt, hogy adaptálja a munkatervet. Mi a jelenlegi állapotában készítettük elő a munkatervet, amelyet a tagállamok elfogadtak, a civil szervezetek is, az érintettek is, akik a régióban dolgoznak. Ezért tehát alternatívákról nem tudok véleményt mondani Perpignan Montpellier között, a, fén, a fő aggodalmam az, hogy a Montpellier Perpignan szakaszt adaptálják azokhoz a dimenziókhoz, amikre szükség van. Hogyha ez az eljárás stratégiai fontosságú Spanyolországnak azért, hogy összekapcsolódjon Európával, hogyha ezt a többiek nem igazán nem helyesen látják, és nem értik meg, hogy az egész mediterrán korridor stratégiai fontosságú, és ha ez nem jön létre, akkor nem fog működni, ez vonatkozik a Perpignan Montpellier szakaszra is. Riké úrnak tehát azt tudom válasz, válaszolni, hogy kérdezze meg a francia kormányt, hogy vajon felgyorsítják-e a munkát, Hamarosan remélem, hogy le tudok ülni a spanyol-francia szakértőkkel, és hamarosan az Olaszország-Franciaország kapcsolódási pontról is tárgyalni fogok. Van még öt percem? Akkor nagyon gyorsan kell beszélnem, hiszen az önnek adott válaszom legalább fél órát venné igénybe. De akkor nagyon gyorsan fogom összefoglalni. a Lyon és a Tánc közötti tengelye kapcsolatban önnek teljesen igaza van, ez nagy kihívás, és amire elkészül az alagút, ez legalább 12 év, remélem, hogy életbe leszek, élek, leszek még, és Kalman Deli is csak középkorú lesz addigra. Akkor az lesz a kérdés, hogy a francia kormány is el tudja végezni a saját munkáját. Ez egy olyan elem, amelyet megállapítottak a munkatervben, de egyelőre nincs több véleményem róla. Szalini úr megjegyzésének nagyon örültem, ami az ASZIF jelentés, jelentőségéről beszélt. hatalmas ellenállás ellenére az olasz kormánynak sikerült felvenni a kesztyűt, és ezek a vonalak létrejöttek. Ön említette a Juncker tervet, és elnök úr is. Nincsen konkrét kapcsolat a Juncker tervvel, amelyet részben kis részben a közlekedés ágazatból finanszíroznak, de világos, hogy a Juncker terv hasznot húz majd ebből a folyosóból, hiszen ahogy a gazdasági folyamatokat elősegíti ez a folyosó, abban beruházási lehetőségek is rejlenek. Ami a szóezi csatornát illeti, és ezt is ön kérdezte, illetve Fendekamp úr is, különösen a földközi térségben újabb előnyöket teremthet, az én véleményem szerint, és most nem a bizottság nevében beszélek, hiszen a kínai befektetés nem szerepel a jelentésben, annak stratégiai dimenziói vannak. Ha tehát Kínából eljutunk Európába, és eljutunk a földközi tengerre, és a szállítmányt körbe kell vinni a spanyol félszigeten, az legalább három napot vesz igénybe, ezért nagyon nagy, nagyon fontos, nagy jelentősége lenne annak, hogyha a kikötői helyzetet javítanánk a földközi tengerben, és jelenleg nem ez a helyzet. A kollégáimmal együtt, akik a kikötőkkel foglalkoznak, hamarosan ülésre hívjuk össze az, a veronai, a ravenai, bocsánat, a, a verencei, a torinói, a koperi és a riekai kikötő képviselőjét, és hogyha az, ennek az öt, öt kikötőnek a képviselője jobban együttműködik, akkor a rotterdami alternatíva öm, fontos dimenzióvá válik. Egyelőre nem ez a helyzet. Az északi adriai tenger együttműködése a nullával egyenlő. Ezt mondom a, kroát, a horvát kollégának is ezért remélem, hogy eh, sikerül a parlamentnek, a, ezeknek a kormányoknak a te, eh, támogatását elérni, hogy stratégiai dimenziót tulajdonítsanak a kínai beruházásoknak és a kínai exportoknak. Hiszen európaiként eh, Rotterdam fontos kikötő marad, de az észak-adiai kikötők legalább annyira, hogy fontosak, különösen, hogyha kínai szempontokat nézzük. Öt percet kérek még, elnök úr. Önnek is akarok valamit mondani halam, valamint Karima Deri asszonynak is. Yes, you the new... Igen, ön a leg, önképviseli a legújabb tagállamot, és természetesen Horvátország is része az én folyosómnak, úgyhogy remélem, hogy több fejlesztésre is sor kerül majd ezen a területen. Nagyon remélem, hogy Rieka, Rijekába is eljutok nem sokára, Zágrában már jártam, és nekem koordinátorként az a szerepem, hogy Szlovénia, Magyarország és Horvátországot még jobban összekössem. A három ország miniszterével már találkoztam, mind a három a kohéziós politikák, mind a három ország a kohéziós politikákból részt, kiveszi a részét. Szerintem ezek az együttműködések igencsak fontosak. A Habsburg birodalomnak a legfontosabb kikötője Riekában volt, úgyhogy értek egy kicsit az ön országának történelméhez. Tisztelt elnök úr, akkor itt fennekem úrra reagálnék. Nem hiszem, hogy um, az egységes modalitásról kellene itt beszélnünk. Szívesen beszélnék róla, de az idő és az elnök úr sürgetnek. Itt Karime Deli asszonynak, illetve önnek is válaszolnék. Teljesen őszintén nem egészen értem, hogy a lyon Lyon-Torino stratégiai dimenzióját miért nem említik sehol az önök prezentációi során, vagy Deli asszony felszólalásai során. Spanyolország, Olaszország, a három nyugati ország számára a Lyon Torino alagút egy hatalmas stratégiai jelentőséggel bíró projekt. Még soha nem hallottam ezt az érvet. Ön, önöktől azt szeretném kérdezni, hogy miért nem beszélnek erről a stratégiai dimenzióról. Persze van pénzügyi dimenzió, vannak másmilyen dimenziók, én már több éve foglalkozom ezzel. Úgy lenne tisztességes, hogyha a stratégiai dimenzióra is kitérnének, hogyha európai perspektívából vizsgázzuk, vizsgáljuk ezt a projektet. Ön is, Neli asszony, európai parlamenti képviselő, úgyhogy a spanyol-olasz kollégákkal miért nem beszélnek beszélnek a stratégiai dimenzióról. A második pont a pénzügyi finanszírozás. Nemrégiben olvastam egy jelentést a finanszírozásról, méghozzá június 5-én, ez kb. egy hete volt, ugyanis már nagyon készültem az önnel való vitára. Június 5-én két ország készített egy, és akkor itt most franciául mondanám, tehát készített egy olyan jelentés, amely a projektnek a mm, becsült költségeit tartalmazza. Úgyhogy az lenne a megjegyzésem ehhez kapcsolódóan, hogy 40%-át finanszírozza a projektnek az Európai Bizottság. Nem sokára pedig ugye tudjuk, hogy Franciaország és Olaszország külön erre a célra kialakított bizottságai megerőstették hogy ezeket a költségeket vállalják. Úgyhogy ez a helyzet. A jelentés pedig azt is mutatja, hogy észszerű azt várni, hogy július, 2017. július 1 fognak kezdődni az a um, konkrét munkálatok, és nem fognak 30 évig tartani. Nincs alternatíva. Nincs alternatíva a Lyon-Torino vasúti összekötő vonalra. Kérem, ne hasonlítsunk össze, nem ne hasonltsuk össze ezzel a bilbaói projektet, hiszen itt teljesen másról van szó, és biztos vagyok benne, hogy önök szakbizottságként másmilyen nézőpontot képviselnek. Miért? Miért ne modernizáljuk a, a jelenlegi történelmi vonalat? Több száz éve, több mint száz éve én dolgozták ki ezt a történelmi vonalat, és ez most már nem működik. Persze mindent megtehetünk mindeközben, és meg is teszünk mindent. Én például ezen is munkálkodom, de kérem, Meli asszony legyen modern, tisztelt elnök úr legyen modern, és értsék meg, hogy az a vonat, amelyet 1870-ben építettek, az nem fog megfelelni a jelenlegi modernkori elvárásoknak a kérdés az a kérdésre az a válasz, hogy a pénzügyek kontroll alatt vannak Samberi és Torinóban, Samberiben már 150 ember dolgozik, 50 mm, Torinóban. A két ország kormánya, Franciaország és Olaszország kormánya az elmúlt évek során megállapodásra jutott a projekt keretében. Kedves Deli asszony, nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és köszönöm a nagyon érdekes válaszokat is. Én három megjegyzést szeretnék csak lezárásként. Tehát a nyelvekről tudnia kellene, mint egykori tag, mindenki, és ez nagyon fontos számunkra ez a téma, mindenki az anyanyelvén válaszolt, és hogyha kritizálják és franciául válaszol, vagy hollandul a, a kolléga, akkor Európa, hadd mondjam el, és ezt megvédem ezt a témát, hogy itt rengeteg tolmácsul, akiket európai pénzekből finanszírozunk azért, hogy megfelelően um, igénybe vehesse a szolgáltatásukat, és nagyszerű, hogy ez igénybe fogja venni, köszönöm. És a másik pedig, hogy a pénzügyeket illetően vannak termeink Európában. Nem tudtam, hogy Franciaország és Olaszországnak is vannak tervei arra, hogy ezt a következő 20 évben majd hogy akarják megfinanszírozni, nagyszerű. A másik a stratégiai jelentőség, amit már elmondtam, mondtam. Azt én is tudom, de az alternatívákról is szerettem volna most itt beszélni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm az előadását, remélem, hogy még ebben a törvényhozási ciklusban még itt üdvözölhetjük. Köszönöm a munkáját. Yeah. Was nachher? Nein. Je viens chez vous, je viens chez vous. Je parle en français. Also, meine Damen und Nos, hölgyeim és uraim, most még az utolsó pontunkhoz is eljutottunk, és az eheti utolsó ülésünkhöz, és ez pedig az Európai Számvevőszék ismerteti az EU által támogatott regionális repterekről szóló külön jelentését. És ezzel kapcsolatban üdvözlöm Önöket, üdvözlöm, hogy George Buffon úr eljött hozzánk az Európai Számbevőszéktől, és akit Zsük Nötó, csapatvezető, csoportvezető is elkísért, és maximum 15 percre átadom önöknek a szót, nagyszerű, hogy itt vannak, köszönöm előre is az előadásukat. Merci beaucoup, bonjour madame. Nagyon köszönöm. Tisztelt képviselők, közlekedési szakbizottsági tagok, szeretnék köszöntet mondani Michael Kramer úrnak, amiért 2015. januárjában meghívott, meghívott, hogy elmondjam a Transport Bizottság, vagyis a Közlekedési és Idegenforgalmi Szakbizottság előtt, hogy milyen tanulmányt is készítettünk. Ezt a 2014. decemberében ezt a jelentést már publikáltuk. Ez a 21 per 2014-es tanulmány az Európai Unió által finanszírozott repülőterekről szól. Olyan szektorról van szó, amely igencsak fontos. Több mint 2,3 millió ember használ Európában minden nap több mint 500, 500 repteret, több mint 80%-át teszi ez ki az a nemzetközi repterek a regionális és helyi reptereket azonban az utasoknak csak a 4%-a használja. Több mint egy millió ember használja direkt vagy indirekt módon ezt a ezt a közlekedési formát, így hozzájárulva a GDP-hez. Az infrastruktúrális auditokkal kapcsolatban a számvevőszék megvizsgálta azt, hogy sikerült-e a befektetéseknek a szükségességét kimutatni, illetve hogy a határidők, valamint a költségvetési irányszámok figyelembetartásával készítették el ezeket a befektetéseket, valamint, hogy nőtte az utasoknak a száma, illetve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatások javultak-e. Az volt az audit során egy alapvető kérdés, hogy az Európai Unió által finanszírozott repülőterek finanszírozási szempontból élhetőek-e, illetve hogy hozzájárulnak-e a a munkahelyteremtéshez. Ahhoz, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, 20 repülőteret vizsgáltunk 5 tagállamban, Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Észtországban és Lengyelországban. Ezek az Európai Uniótól 666 millió eurós finanszírozást kaptak a regionális fejlesztési európai alapból, valamint a kohéziós alapból, de ebből 460 millió euró elköltését vizsgáltuk. Ezek a ezek a vizsgálatok a következő megállapításokhoz vezettek. Először is a nagy, az esetek nagy részében szükség volt arra, hogy ezeket a projekteket véghez vigyék, és így sikerült el, elhárítani bizonyos problémákat. A 14-ből kettő repülőtérnek pedig új terminálra volt szüksége. Azonban az Európai Unió által 11 millió euró magasságban finanszírozott két, két repülőtér termináljának a kibővítése nem volt szükséges. Ugyanígy nem volt három esetben ez a bővítés igazából megalapozva. A 20 vizsgált repülőtérből 9-nél a számvevőszék szerint egy vagy több projekt egyáltalán nem volt hasznos. Ez 28%-át jelenti a finanszírozásnak, vagyis 129 millió eurót jelenti tehát ennek a vizsgált elköltésnek. A következő kérdés az az, hogy mindent úgy építettek-e meg, ahogyan kellett. A szemvevőszék rájött arra, hogy az összes projekt, egyet kivéve, az összes projektet késéssel, késéssel készítették el. Az átlagos késlekedés 23 hónap volt, a költségeket pedig 9 repülőtér esetében lépték át, és így összesen 95,5 millió eurós költség túllépése került sor az alapvető költségvetéssel szemben. A harmadik kérdés az az, hogy az építésnek a, elég, elég fontos építésekre került a sor. Azt találtuk, hogy 104 utas per négyzetméter per év volt a referencia érték, és 14 vizsgált repülőtérből csupán 4 érte el ezt az értéket milyen, milyen növekedési fokozatra volt szükség. Ennek a megállapítása nem volt sem óvatos, sem, sem megfelelő. Túlságosan optimista előrejelzésekre alapultak ezek a, az előrejelzések. Ugyanígy a bizottság, a szembevőszék azt is vizsgálta, hogy csak négy infrastruktúra bővítés felelt meg valós valós szükségleteknek, és több mint 11 repülőtér esetében nem ez volt a helyzet. Összességében több mint 55% vagy több mint az Európai Uniós források vizsgálat, vizsgált forrásoknak a fele, vagyis 255 millió euró olyan infrastruktúráknak a finanszírozására ment, amelyek haszontalanul nagyok. Negyedik kérdés, használták-e ezeket az új épített részeket? Meg tudjuk erősíteni azt, hogy az infrastruktúráknak a nagy része, azon infrastruktúráknak a nagy része, amelyeket az Európai Uniós finanszírozásból finanszíroztak, kb. 38 millió euró olyan infrastruktúrákra ment el, amelyek eh, az audit pontjában, időpontjában nem voltak megfelelően kihasználva. Ötödik kérdés, lát, eh, gondolhatjuk-e azt, hogy ezek a a befektetések jó, jó költséghatékonyak-e. Elméletileg a projektek csak akkor lehet, lehetnek megvalósítóak, hogyha a bevételek magasabbak a kiadásoknak, azonban a számvevőszék úgy látja, hogy nem ez volt a helyzet. A 20 vizsgált repülőtérből 10-nél az átlagos költségek megfeleltek az előrejelzésben meghatározott költségnek. Ugyanakkor hét repülőtér esetében az, hogy plusz egy utast vonzunk a reptére, annak a költsége több mint kétszer több volt, mint az előrejelzés. Hatodik kérdés a repülőterek élhetőek-e? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljon, a számvevőszék megvizsgálta a repülőtereknek a pénzügyi helyzetét, és azt találta, hogy a 20 auditált repülőtérből 4 ezen időszak alatt hozott a konyhára, és 7 remélhette azt, hogy középtávon majd pénzügyi egyenlős, eh, pénzügyi egyenlőségre fog eh, jutni. A szemvevőszéknek az elemzése eh, azt találta, hogy azok a repülőterek, amelyeknek, amelyeken kevesebb mint 100 ezer utas fordul meg évente, ők 130 eurós veszteséget könyveltek el per, per utas évente. Hetedik kérdés, mik, mik voltak az eredmények, mik voltak a hatások? A szemvevőszék úgy találta, hogy a 20 vizsgált euró repülőtérből 10 repülőtér tudta 2007 és 2013 között növelni az utasoknak a számát, és tudta növelni a szolgáltatások minőségét, valamint hozzá tudott járulni a foglalkoztatás növeléséhez, illetve a gazdasági növekedéshez. Éppen ezért jó, hogyha repülőterekbe fektetünk be. A szociogazdasági előnyök azonban nem mindig kerültek felmérésre. Továbbá plusz foglalkoztatást Európai Uniós befektetéseknek köszönhetően eszközölték. Az a helyzet, hogy össze lehet kötni közvetlenül egy pár általános új foglalkoztatási formát az EU-s finanszírozással. Nyolcadik kérdés, ezeknek a megállapításoknak melyek az, mik az alapjai? Ezek a jelentésben majd ki ezért a jelentésben majd kifejtésre kerülnek, de összességében azt lehetne elmondani, hogy túl sok volt az optimista előrejelzés azzal kapcsolatban, hogy mennyi utas fog von, vonzani az adott repülőtér, illetve túlságosan, egymáshoz túlságosan közel lévő repterekre adott pénzt az Európai Unió, valamint nem volt koordináció a tagállamok között, amikor a befektetési döntéseket meghozták. Az ötből csak egy tagállamnak volt hosszú távú stratégiai vízió, víziója a repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan, valamint az Európai Bizottságnak csak nagyon kevés információja volt arról, hogy mi is történik ezen a területen. A bizottságnak nincs általános lát, látó szöge az Európai Unió által repülőtereken végrehajtott végrehajtott befektetésekkel kapcsolatban. Illetve el kell mondanunk, hogy nem mindig tudja a bizottság, hogy ki és mennyiért kap valamilyen támogatást. Kilencedik kérdés. Mik a az ajánlásaink. A szembevőszék kettő dolgot ajánl. Először is azt, hogy az Európai Unió finanszírozásait kicsit csökkentsék a jövőben. A bizottság a 2014-2020-as periódusban azt javasoljuk, hogy a tagállamok csak akkor kapjanak repülőtéri infrastruktúrákra pénzeket, hogyha azok a repülőterek pénzügyileg élhetőek, és valóban szükség van, és megfelelően bemutatásra kerül az, hogy szükség van ezekre a befektetésekre. Így lehetne tehát a hatékonyságot, illetve a programok, az operatív programoknak a nyomon követését biztosítani, illetve ahhoz, hogy ne legyen túl kapacitás és túl dupla foglalkoztatás, valamint nem koordinált infrastruktúrák az európai tagállamoknak regionális, nemzeti, illetve szupranacionális koherens fejlesztési tervet kellene elfogadniuk. Összességében zárásképpen szeretnék köszönetet mondani, amiért bemutathattam ezt a jelentést. Most pedig szeretném a csapat főnökünknek Lüptennek átadni a szót, aki most pár szót fog mondani az audit módszeréről. Köszönöm szépen. Litjun vagyok. Én vagyok ennek az auditnak a csoportvezetője. Néhány diát szeretnék bemutatni, hogy elkerüljük a félreértéseket. Az volt a benyomásunk, hogy eh, ezekre sor került, mi volt a hatásköre ennek az auditnak? Általános kérdésekről fogok beszélni. Hogyha valakinek van konkrét kérdése adott reptéről, arról nagyon szívesen válaszolok. Az audit hatóköre 5 öt tagállamra terjed ki, 20 reptérre és Spanyolországban 8-ra, 5, 5, 5 Olaszországban, 3-at Görögországban, 2-t Lengyelországban és 2 Észtországban. Hogyha mindet lefettünk volna, akkor Spanyolországban 11 letelet kellett volna megvizsgálnunk. De próbáltunk nem csak Spanyolországra koncentrálni. Hogyan választottuk ki ezeket a reptereket? Volt-e konkrét módszer, módszerünk? Először is öt szintet választottunk ki, kohéziós projektek voltak ezek, hiszen a bizottság eljárását akartunk értékelni. 2010-ben nem igazán megbízható adat volt ez. Másodszor az öt kockázat alapján akartuk ezeket kiválasztani. Random kiválasztott kockázatok alapján. Megnéztek ennek az öt országnak a lakosságát, és az összes többi, a többi kritérium alá tartozott. Ezekre szívesen visszatérek, hogyha önök több részletet szeretnének hallani. A kérdések három részűek voltak. Először megkérdeztük, hogy szükség volt-e beruházásra, jól kezelték-e volt, költséghatékony volt a befektetés, milyen eredmények volt, felhasználták-e azt, amit be, amire befektettek, és az e, eredmények megfeleltek az elvárásoknak. Szólnék egy szót. a válságról, mert e, amikor legutoljára még azt jelentettük ki, hogy a válságnak nem igazán volt sok hatása. Ezen a dián azt látják, hogy bár jobb oldalon nem látható, hogy mire terjed ki, mit, mit jelentenek a színek. A fekete vonal az öt tagállammal az összes repteret képviseli, a lila a lengyel repterekről szól, a narancsárga az észt repülőtereket, amely 2009-ben e, nagyon visszaesett a forgalom. Ennek az az üzenete, hogy 2008-2009-et leszámítva nem igazán ér volt érezhető a válságnak a hatása, kivéve a két kék vonalon, eh, ahol a, eh, a bankválság okozott visszaesést Spanyolországban. A következő ábra az itteni informatikai rendszert is kéne auditálni, hiszen nem igazán hatékony az parlamenti infrastruktúra. Na de megtaláltam. A második, az utas tendenciák a vizsgált reptereken. Három gráfunk van. Az első a fekete, az 27 tagállam összes repterét vizsgálja, ahol fe, felfele ívelő a tendencinő tendencia 2017 és 13 között. A zöld jelzi azokat a vizsgált reptereket az öt tagállamban, és a kék a 20 vizsgált repteret, e, és ezek voltak a legrosszabbul teljesítő repülőterek. Legalábbis nekünk ez volt a következtetésünk. Jó volt a tervezés, ez válaszol az első kérdésre. A 18-ból 13 reptér ben nagyon nagy az átfejtés a felvevő területeken. Vizsgáltunk elszigetett reptereket is, Fuerteventurát és La Palmát, és meg is mutatjuk, hogy hogyan csináltuk. Az Eurostat adatait használtuk fel, elkértük a legfrissebb statisztikai adatokat, Kevéset tudok mondani a menedzsmentről, a legfontosabbat az elsőben találtuk, a projektek rendelkezésben a finanszírozás rendelkezésre állt, de legalább két tagállamban a pénz elköltése sokkal fontosabb volt, mint az eredmény teljesítése. A harmadikban nagyon sok információt kaptunk Látunk számos esetet, ahol késések voltak, költségből kifutottak, olyan épületeket készültek, amelyekre nem volt szükség, minőségileg, mennyiségileg korlátozott volt a fejledés. Két ábrát szeretném megmutatni, hogy hogyan mértük például az igényeket. Ez egy pozitív ábra, ami azt mutatja, hogy mielőtt az infrastruktúra erről döntöttek a terminál oldalon, ahol a benchmark 104 utas per négyzetméter, ezek az IATA adatai. Ez támasztja alá, hogy mennyire van szükség a fejlesztésre. Katani esetében ideiglenes épületet kellett építeni azért, hogy folyjon a forgalom, de ezekre nem volt igazán szükség és aztán megnézzük, ha megnézzük azt, hogy mi épült meg, e, és mi az, amit túlméreteztek, azt látjuk, hogy a legtöbb repülőtér 50%-ban sem használja ki ezeket a területeket. E, jól megmutatja ez hogy mit lehet tenni. Egyetemele is írjuk. E, korlátolt minőségi előnyök származtak belőle, kevés hatást értünk el, és azt gondolom, hogy megint csak erről a kérdésről volt szó. Mik az üzenetei ennek a vizsgálatnak? Két ajánlást készítettünk, készített Pufan úr, és vannak alapvető üzenetek, amiket el akartunk mondani, ha működne ez a berendezés. Az első az, hogy hasonló következtetéseket tudtunk levonni más vizsgáltagállamokban is. Elnök úr is említette a saját országát, de vannak mások is, amelyek azt mondják, hogy a tanulmányunkban azt tanultuk meg, hogy a duplikáció, az átfedések más tagállamokban is megtörténnek. Um, ezt közölni kell, ö, nyilvánosra kell tenni. Aztán, amit figyelembe vettünk, az nem csak a pénzügyi szempont volt, hanem, a meg, hanem az akadálymentesítés, a szociogazdasági szempontok. A lehető legjobban próbáltunk elkerülni a módszertanunkban a szigeteket, hiszen a szigetekre nem lehet átúszni, csak repülővel lehet eljutni, tehát szükséges a repülőtér itt nem vettük figyelembe a lakosság számát. La Palma esetében e, ez volt az egyetlen jelentős projekt. A megközelíthetőség fontos, a gazdasági, szociális szempontok is fontosak, és a legutolsó egy hosszú lista arról, hogy mit kell tenni a pénzzel, e, a hosszú távú tervezés, meg kell nézni, mire van szükség, mik a prioritások, e, értékelni kell az összes költségeket, költséghatékonysági elemzést kell készíteni, Eh, amelyben nem feltétlenül vettek figyelembe minden költséget. Eh, meg kell nézni eh, a, a kapcsolódó szállítási módoknak a teljesítményét is. Hogyha mindezt kipipáljuk, akkor, font, akkor meg kell fontolni a beruházásnál, és nem szabad leállítani. Nagyon szívesen nyújtunk további információkat is. Köszönöm szépen mindkét előadónak, és rendkívül fontos, hogy ezt megvizsgálták, és hát természetesen ebből okosabbak akarunk lenni, és ezért is nagyon jó, hogy ez az, itt ez a vita leszajlik, és a Klún kolléganő jelentkezett. Parancsoljon! Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm a prezentációt is. Köszönöm, hogy ilyen sok információt hallhattunk. Nagyon érdekelt, hogy milyen módszert annál is dolgoztak, hogyan is választották ki a repülőtereket. Eredetileg 28 tagállamról volt szó, de ön, önök ott országból választak ki. Majdnem 80 százaléka a finanszírozásnak ezekbe az országokba ezekre ment. Szerintem nagyon nehéz egyrészt meghatározni azt, hogy hogyan is, dolga, hogyan is használták fel a, ezeket a forrásokat, miért nem használták fel őket hatékonyabban. Erre vissza kell ö, néznünk, ez, ez biztos, és le lehet vonni a következtetéseket egyrésztről. Másrésztről pedig ö, szükségünk van a repülőtérre, a repülőtér ö, szolgáltatásaira. Úgy értem, Kicsit elvesztem itt a jegyzeteim között, de hogyha nincs alapvető, nem mutatja a repülőtér azt, hogy alapvetően hozzájárult a foglalkoztatás növekedéséhez, minden hogy mennyi befektetésre jut, mennyi foglalkoztatás, milyen GDP értékről beszélhetünk, tízezer út tízezer utas esetében csak pár százalék töredékkel nő a GDP, mennyire járul hozzá a GDP-hez, a GDP növekedéséhez, a foglalkoztatás növekedéséhez a repülőtér. Igen, ezekről beszélünk, amikor repülőterekről beszélünk, és ez igencsak nehéz. Mindannyian értjük, hogy adatokról, statisztikákról van itt szó, de fontos regionális nézőpontból megérteni azt, hogy összekötésként szolgál a repülőtér, legyen szó regionális vagy csomópontként működő repülőtérről, és itt a turizmusról, a foglalkoztatásról kapcsolatos kérdéseket is érintünk. Az biztos, hogyha nincs repülőtér, akkor nincs befektetés, nincs turizmus, nincs összeköttetés. Szerintem, hogyha csak a tényeket nézzük, és egyet összedunk még egyel, hogy kapjunk kettőt, akkor a szociogazdasági mm, tények ről is kell beszélnünk, ezeket is be kell vonnunk a gondolatainkba. Hiszen az épületeket még tovább lehet bővíteni, szerintem ez már egy másik téma, de ettől még igen fontos téma. A saját tapasztalatomból azt hallom, így a 2014-2020-as időszakban, hogy több kérés érkezik a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy mennyi pénzt és hogyan költik el a regionális repülőterekre. Hatékonyan kerülnek-e elköltésre ezek a források? Van-e átfedés? Tudom, hogy vannak elveink, iránymutatásaink a vasút vagy közútra nem mehetnek el ugyanazok a finanszírozási források, tehát az átfedésekre figyelnünk kell. Azt gondolnám, hogy ezen területek közül soknál nincs is valódi ö, nagy tevékenység. Persze a szigeteket külön kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy van-e párhuzam a közlekedési összekapcsolódásokban. Szerintem ez egy fontos jelentés, tanulhatunk belőle, de a legfontosabb az a felügyelés, az, hogy a felügyelést használják, és a, nem szabad azt látni, hogy átfedés van, túlköltekezés van, nem hatékony költekezés. A regionális repülőterek rendkívül fontosak, fontosak a szigetek, illetve a vidék szempontjából is a a repülőtér. Persze én lehet, hogy azért mondom ezt, mert szigetről származom, és sziget, a repülőtér nélkül nincs összeköttetés. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Köszönöm szépen, Szinda kolléga, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A számvevőszék eh, egy ernyőt húzott ki, és megvédte azt a vizsgálatot, amely maga is problémás annak örülnék, hogyha a számvevőszék egyszer azt jelentené ki, illetve ezt az auditot kicsit jobban hajtották volna végre. Például több mintát vettek volna, miért mindig a kohéziós alapok kedvezményezetjeit vizsgálják. Szeretném, szeretnék hozzátenni olyan repülőtereket, és én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok. krámer úr őszintén, mint a többiek, amikor azt mondja, hogy ha bármilyen gond van Európában, akkor az Berlinben ott mint összegyűrik. Annyit akarok tehát csak mondani, hogy a számvevőszégnek legalább nagyobb mintát kellett volna vennie. Persze vannak más problémák is, és néha az az ér, érzésem, hogy mindezt számba kéne vennie a szám, számvevőszéknek. Ez volt az első megjegyzésem. Aztán vannak állami segélyek is. fuerteventúrán Napalmán, ezek fontos turist, turista célpontok, Eh, és a turista áramlás is nagyon sokban eh, függ attól, hogy milyen eh, a forgalom, a fényképeket pedig valószínűleg korán reggel készítették. Amikor a válságra vonató, vonatkozó adatokat, adatokat nézzük, az első számok 2007-ből származnak, amely nagyon fontos év volt, megelőzte a pénzügyi válságot, akkor következett be az arab tavasz, és nem akarunk hasznot húzni azokból a tragédiákból, amik máshol történnek, de e, befolyása volt ez a mi területünkre, a mi repülőtereinkre, amelyek e, veszteséget könyveltek Azt szeretném tudni, hogy a spanyol repterek vajon milyen e, veszteséget könyveltek el 2007-től az audit végéig, hiszen a válság nagyon súlyosan érintette őket hiszen az építkezések 2007 előtt kezdődtek, de a válság hatalmas ütést vitt be, e, nem csak az építőiparban, de a turizmusnak is. A hivatalos statisztikák e, brutálisan rossz eredményeket mutattak e, veszteségekről, turizmus veszteségeiről. Spanyolország nagyon sokat veszített. Madridban 11 millióval kevesebb turista érkezett, és hogyha ezt figyelembe vesszük, és megnézzük a repterek finanszírozását és egyebeket, ezt is figyelembe kell venni. twelve ben Bradburn ő részéről eh, állásfoglalás született a regionális repterekről, ezt is figyelembe kell venni. Nem csak eh, földrajzi helyzeteket kell megvizsgálni, hanem hanem a Bradburn véleményből származó konklúziókat, és meg kell nézni a regionális repülőterek helyzetét is. aeropuertos És arra, hogy az európai repülőtereken hogyan is használják ezeket a, a pénzeket. Nagyon sok infrastruktúrás szempont infrastruktúra szempontjából Spanyolországban elveszítünk turistákat, és ennek nem örülhetünk. Nem örülök, nem is értem azt, hogy miért beszélnek Pálmáról, illetve más spanyolországi városokról. Parancsoljon ilyen színszen Köszönöm szépen. Ja, lehet, sokáig voltam polgár, polgármester, és akkor megtanultam, hogy nem szabad kritizálni az eredményeket, meg kell, meg kell nézni a vizsgálatok eredményeit, és tanulni kell belőle. Itt az az érdekes, hogy a bizottság milyen kommentárt fűzött hozzá, és hogy ennek milyen hatása lehet a jövőre nézve. Ezért gondolom azt, hogy a regionális repülőterek annyira fontosak Korábban regionális politikáról volt szó, egyértelmű példa az összetartás politikájáról, amit az EU űz, hogy nem csak az EU 2020-as célkitűzésekkel foglalkozunk, az európai összetartásról, hanem alulról is kell vizsgálni azt, hogy a régiók végrehajtsák azok a stratégiailag fontos beruházásokat, amelyekre szükségesek a növekedéshez és a fejlődéshez. És az a tény, hogy egy területen nagyon kevés a népfűrőség, mégis stratégiai fontossága van a repülőtérnek azért, hogy az, azok az önkormányzatok vagy akár a tagállam fejlődhessen. Attól tartok, hogy rossz perspektívával nézzük, és elfeledkezünk azokról, akik regionális szinten fejlődése foglalkoznak ezekre, ezekbe, ezekre a repülőterekre is sok, sok figyelmet kell szentelni. Érdekes látni a bizottság válaszát. Ők nem ezt a vitát folytatták le az állami támogatásról, amely időnként elakadt, és nem, enged, nem, nem engedélyezik a állami támogatást. Hogyan lehet akkor elérni a megközelíthetést ezeken a területeken? Ezért fontos ez a kérdés szerintem. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. És nagyon-nagyon köszönöm, nyomatékosan köszönöm ezt a jelentést, hiszen a hibákból tanulni kell, és az ember nem mondhatja azt, hogy igen, a válság, és megint csak a válság, hiszen itt olyan repülőtereket mutattak be nekünk, ahol kiderült, hogy a, olyan kapacitásokat bővítettek, amelyekre nem is lett volna szükség. Tehát itt lehetett volna a tégel, Berlin tégelét 6 milliárdért bővítették, és ott valóban kapacitás bővítése került sor. Tehát itt arról van szó, hogy vannak olyan helyek, ahol nyilván vannak szigetek, távoli vidékek, akiket be kell kötni az élet végkeringésébe, természetesen támogatom, hiszen a mobilitás és az elérhetőség nagyon fontos tényező, itt nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy felesleges beruházásokat különböző álmokra visszavezethetően végrehajtottak, és és hatalmas a légiforgalom. Most hagyjuk azt egyáltalán szó, ne is említsük meg, hogy 30 milliárd eurót kapnak az európai légitársaságok, mert nem fizetnek kerozinadót, és nemzetközi összefüggésben áfát sem, amit egyébként a vasúti utasoknak meg kell fizetniük, és enélkül egyébként nagyon sok repülőtér és légitársaság is deficitesen. Adnék egy-két példát erre. Van a Kasseli repülőtér 210 milliárd euróért, és Kasselből a frankfurti repülőtérrel közvetlen elérés biztosítható, és onnan száz, több száz destinációt lehet elérni, és ennek ellenére 210 millió euróért létrehozták ezt a repülőteret. A, mind a ketten egyébként, mind a két repülőtér deficites, de annak ellenére, hogy Németországban nincsen nemzeti szintű repülőtéri koncepció, ami föderális rendszer miatt tartományi illetékességbe esik, ezért mind a ketten Rheinland-Pfalz és a másik tartomány is szeretné, hogy neki már pedig legyen repülőtere, és ez egy őrültség, de ennek a levét az adófizetők iszák meg, és ezért is TGV-vel két óra alatt ott vagyok Párizsban, tehát gyakorlatilag a repülőtéről mindenféle destinációt szinte elérhetek, és ilyen beruházásokat tényleg nem támogathatunk. Minden egyes ilyen esetet tud tudni szeretnék, és az okait is ezeknek. Az lenne az én ellenzésem, hogy a nagy projektek 90%-a a közlekedés területén egyáltalán semmi köze a közlekedéshez, hanem ez gyakorlatilag az építőipari lobby, és talán még a banki lobby támogatását jelenti. De hogy ez miért van így? Azért, mert van egy, a Dresdai Egyetemnek egy elemzése, akik egy autópálya gyűrűt is e, építettek, anélkül, hogy bárhol is föl lehetne hajtani, vagy lehajtani erről, és ez egy infrastruktúrális e, pazarlás. A Semmering alagút Ausztriában e, kiderült egy professzor számítás megújításából, hogyha megépítik és utána újra betömik, akkor ez egy pozitív dolog lenne, méghozzá azért, mert ennyi és annyi munkahelyet teremtettek ezzel. Tehát, hogyha viszont ezt is figyelembe veszük, akkor lehet, hogy az elemzésünk hibás. Ugyanis azt is mondhatjuk, hogy ha ez megépül, akkor milyen következményeket jelent ez a jövőre nézve, és ennek viszont pozitívnak kell lennie, mert mindenki azt mondja, ha felépítem és újra lebontom, hát ez egy őrültség, de ezzel munkahelyeket teremtettem, na de hát ezt a pénzt máshol sokkal jobban ki lehetne adni, és ezért van szükség a szubvencióra, intervenciókra. Ezért én feltétlenül támogatom azt, hogy Svédországban, Finországon van, vagy más szigeteken, ilyen távoli régiókban támogassuk ezeket, és nevezzük is nyugodtan nevén ezeket szubvenciónak, de a Berlin-Breslau vasúti kapcsolatot leállították, mivel hogy nem kaptak a, erre szubvenciókat, és ennek egy töredékével meg lehetett volna, amit az egyes repülőteretekre kiadunk, ezt menteni. 24 repülőtérből 4 az, ami csak rentábilis. Hát mondjanak nekem ebből egyet. Németországban most ne is csak a berlin sönefeldi új repülőteret, 23 nemzetközi repülőtér van Németországban, ebből 17 deficites és csak hat darab az, amely nyereséggel zár, vagy legalább behozza azt, amennyibe kerül. Hát ha így vesszük, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem baj, mert akkor mindent megfinanszírozzuk, hiszen akkor Spanyolországban is figyelni kell, hogy hány kilométer vasúti sín zárnak le vasúti szakaszokat, illetve más országokban is. Tehát éppen ezért ez nem valamiféle csak dél-európai repülőtéri projekt, és nem is hallottam, hogy Izland dél-európában nyomon eh, feküdne, hiszen még ez is megvizsgálásra kerül. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezt le kell állítani. Én, én az európai adófizeték pénzét a lehető leghatékonyabban szeretném kiadni, és nem valamiféle álmokra. Kasszában pedig álmodoztak, hogy milyen szuper lesz az egész, és senki sem használja a repülőteret. És még egy csomó ilyen példát tudnék említeni. Ezért is a kérdés az az, hogy akkor hogyan bánjunk ezekkel a kérdésekkel. Meg vagyok rá az győződve, hogy nagyon sok tagállam szívesen elfogadná ezt a pénzt, és utána ebből más építőipari projekteket finanszíroznának. És azt gondolom, hogy ha a költség-haszon arányt figyelembe veszük, akkor ezeket szinte elfelejthetjük. Azt gondoljuk, mondhatjuk, ha a politika valamit akar, azt olcsóvá teszi, ha pedig valamit nem akar, akkor drágává teszi. Plusz-minusz null kosten. Stuttgart egészen más helyzet. Annak semmibe nem kellett volna kerülnie. most kiderült, hogy 10 milliárdba került. Ezt hogy tudjuk elintézni, ha az előrejelzés nem teljesül, akkor ezt a pénzt vissza kell fizetni. Ez tehát az én kérdésem. Miként lehet előrelépni a jövőben, hogy az ilyeneket elkerüljék? 12 percük van a válaszokra.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 voltak itt csúszások, méghozzá a megépítést, illetve a megvalósítást, a kihasználás kezdetét illetően a 20-ból 16 repülőtér esetében, és 14 esetben pedig egy éves volt ez a csúszás a, a kihasználás megkezdésének időpontjához, tervezett időpontjához képest. Persze foglalkoztatást kell támogatni, egyetértek önnel, tisztelt elnök úr, illetve Lunasszony, azonban ami fontos, az az, hogy ezeket a repülőtereket fel lehessen tartani később, a későbbiekben, vagyis egész megfelelő bevételekkel kell, hogy rendelkezzenek ezek a repülőterek, annak érdekében, hogy ne kelljen később költséges repülőtérként gondolni ezekre. Én út, utasként tudom, hogy mit jelent a regionális repülőtér. Gyakran utazom Charleroi-ból a Ryanair légitársasággal, és ennek nagyon örülök. Továbbá, ami a Ayala Sender asszony megjegyzéseit, kérdéseit illeti, valóban azt tudom mondani, hogy az auditált repülőtereknek a kiválasztása úgy történt, hogy hat repülőtér esetében nagy projekteket vizsgáltunk. A 2010-ig tartó időszak kohéziós politikájából részesülő országok esetében, négy pedig olyan repülőtér volt, ahol a legnagyobb összegeket költötték el a repülőterekre, persze a nagy projektek kivételével. Én támogatom az idegenforgalom támogatását, nem lehet repülőtér nélkül eljutni a szigetekre vitáztunk Eire Sender asszonynal a kokobű kapcsán, és úgy érezt, úgy értettem, hogy Murci repülőterén is különleges a helyzet, ugyanis ott gyakran, gyakori a szívátültetés, vagyis a betegeket gyakran kell kórházba szállítani. Persze ismerem a 2007-es válságot is, illetve a az építőiparra ki adott, ki gyakorolt hatását. Akkoriban Romániában jártam, illetve Madridban, és Madridban azt láttam, hogy köszönetet mondtak nekünk, amiért a román nokat támogattuk a román munkásokat, ugyanis a román munkások hozzájárultak a spanyolországi munkavállalásokkal a spanyol GDP növekedéséhez. Nem tudom, hogy a kollégám szeretne valamit hozzáfűzni. Igen, nagyon gyorsan, röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy persze fontos a foglalkoztatás, de amit még látunk az az, hogy aki a pénzt kapja, nem mindig őket vetik igazából figyelembe. Persze, amit szeretnék mondani, az az, hogy máshol is ezt találtuk volna, amit itt találtunk. A turisztikai attrakciók, Pálma, esetében persze ezek nagyon szép turisztikai eh, célpontok, semmi bajunk nincs az befektetésekkel, de az a baj, hogy ezeket túl eh, finanszírozzák, eh, tér tekintetében túl vannak kalibrálva ezek a befektetések, ahhoz, hogy alacsonyan lehessen tartani a fenntartási költségeket. A, az adófizetőknek a pénzéből gazdálkodunk, ugye ezt ne felejtsük ne felejtsük el. Na de az adófizetők mit is fizetnek? Um, a társadalomnak költséget jelent ez a fajta befektetés, hogy egy politikai döntésekre van szükség, méghozzá egyértelműen meghozott politikai döntésekre. Ez a téma, ez egyetemes. Amikor Luxemburgban meghatároztuk ezt az auditot, akkor Luxemburg, Frankfurt, Charleroi, Liège, Bitburg, Metz, tehát is vizsgáltuk. Tehát vannak olyan low-cost repülőterek, amelyeket építenek, ez szerintem egyetemes kérdés. Tisztán kell látnunk, racionalizálásra van szükség. A téma, tehát az, hogy az ötből négy országnak nem volt hosszú távú repülőtéri fejlesztési terve, de örültünk annak, hogy az ötből egynek legalább volt ilyen hosszú távú terve. Vagyis a bizottság, amikor megkapja ezeket az üzeneteket, a 2014-2020-as időszakban racionálisabban tudja felhasználni. Köszönöm szépen. A bizottság szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. I'm Simon Brain, I'm the head of the Tisztelt elnök úr, én a DG Mobility-t képviselem, és nagyon gyorsan szeretnék válaszolni a bizottság nevében erre a jelentésre. A magában a jelentésben megtalálják függelékben a bizottságnak a válaszát, a reagálását erre az auditra és az eredményekre. Nem mindig megfelelően használták fel ezeket a forrásokat. A 2014-2020-as időszakban majd szeretnénk ezen javítani. Először is szeretnénk jobban a környezeti, illetve a biztonsági kérdésekre fókuszálni, és együtt dolgozni a mm, tenti keretében a tagállamokkal. Ami a közlekedési közlekedési terveket illeti, illetve a fontosabb projekteket. Itt minőségi áttekintésre van szükség. Ezek a legfontosabb változások, amelyeket a következő időszakban eszközölni fogunk, annak érdekében, hogy a megalapozott, a szemövőszék által megalap, mondott megalapozott konklúzióknak megfelelhessünk Először is itt a profitabilitás az egyik kérdés, illetve az, hogy az Európai Uniós repülőtereknek 44%-a veszteséget generál. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket mindegyiket közpénzből kellene finanszírozni. Az a lényeg, hogy ezek kis, kisebb repülőterek Véleményem szerint más bizottsági szakpolitikák, legyen szó itt állami támogatásról, vagy a Cezár, illetve egyéb projektek esetében, itt fenntarthatóbb finanszírozásra van, van szükség. Ezeket már kivett kiemeltük máskor is, amikor a regionális repülőtereket tárgyaltuk. Zárásképpen pedig szeretném elmondani azt, hogy ezen befektetéseknek a természete igen sokféle. Igen nehéz szerintem itt meg kell nézni az utasoknak a számát a hosszabb, hosszabb időszakokra vonatkozóan ugyanis hogyha valamilyen hosszabb időszakot vizsgálunk, akkor lehet igazán nagy hatékonyságot elérni. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm ezt az értékes hozzászólást, köszönöm a prezentációt, köszönöm a vitát, igen csak érdekes volt, és azt gondolom, hogy még nem végeztünk teljesen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, amiért eljött erre a mai ülésre, és itt be is zárnám a mai ülést. Köszönöm.